So, good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim. Elkezdjük az ülést. Wir uh, 16 uh, nyelvű a mai ülés, de mivel uh, nincs itt uh, úgysem mind a 16 nyelv minden képviselője, engedjék meg, hogy akkor én ezzel éljek azért, és németül folytassam. Uh, Megkapták a kollégák az előkészített dokumentumokat, kérdéseket, válaszokat. Csak, sajnos csak tegnap tudtuk ezeket köröztetni, mert olyan sok anyagról volt szó, hogy nagyon nagy munka volt ezeket egyáltalán kategorizálni, átos, átolvasni. A mai ülésünket az interneten is sugározzuk, az Európa honlapon és tudja mindenki, hogy itt kamerák működnek, aki felszólal, arra rá irányul a kamera, és megy az internetre, amit mond. Ma a nyilvános meghallgatások második fordulójában vagyunk. A Panama botrány kapcsán hallgatunk meg jogászokat, banki szakembereket, üdvözlöm valamennyi vendégünket. Az első forduló néhány napja zajlott, az is nagyon izgalmas volt, és örülök, hogy ma két panelben ö, hallgathatjuk meg vendégeinket. Először újságírókat, akik a Panama botrány leleplezésében voltak aktívak, kettőt közülük. Ők tartják majd a bevezető előadásokat, Üdvözlöm Benedikt Strunz urat, aki a Norddeutsche Rundfunk munkatársa, aki a Panama papírok, dokumentumok team tagja, és Alexandra Helena Stopics asszonyt, aki hirtelen megbetegedett, Katrin Kajket helyettesíti, aki a, a Bérenberg Bank munkatársa, Michael Kemert is szeretném üdvözölni, aki a, a Német Bankok Szövetségének igazgató tanácsi tagja, és Hasman Fese urat, aki ugyancsak a Német Bankok ö, Egyesületének vezetője, Úrike Paul, a Szövetségi Ügyvédi Kamara tagja, és Frank Olnik urat, aki pedig a pénzmosás szakértője a szövetségi nyomozóhatóságnál. Abban egyeztünk meg, hogy minden előadónk 7 percet kap, utána a frakció között egyeztetett felszólaló lista alapján lehet kérdéseket föltenni, 5 perces szlotokban fogjuk megszervezni a kérdések és válaszok körét. Összefoglalóan válaszolhatnak majd az előadóink a feltett kérdésekre. Benedikt Strunz, öné a szó. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Lange úr! Önök a bankok szerepével foglalkoznak az offshore iparágon belül. A Panama botrány kapcsán ö, kiderült, hogy sok offshore céget adtak el bankok. Ö, Németországra szorítkoznék, ahogy ön is elmondta, én a Német Bankszövetség mm, elnökségi tagja vagyok. Németországban négy bank volt érintett a Panama, Panama botrányban, akiknek 1200 postafiók cége volt, amiket eladtak, és számos offshore céget alapítottak, illetve szüntettek meg. A mai meghallgatás szempontjából három dolgot szeretnék kiemelni, főleg a bankok között ott vannak a leghíresebbek, a Deutsche Bank, a Commerzbank, a régebbi Dresdner Bank és sok tartományi bank, illetve bankfelügyelet is érintett, magánbankok is, tehát az egész spektrum érintett. Az adatok aktualitása tekintetében egy évvel ezelőtti adatok alapján, akkor még 100 ilyen offshore cég volt aktív és működő. Ha offshore cégekről beszélek, akkor offshore számlákról is beszélek. Most a cégére csak egy offshore szolgáltató, számos ilyen van, ez csak a jéghegy csúcsa. Az offshore ügyletek kapcsán Két dolgot szeretnék leszögezni. Az offshore üzletág általában véve erkölcstelen fellépéssel párosul az emberek tudatában. Ebben van igazság, de az újságírói narratívák kapcsán el kell mondani, hogy az úgynevezett adó paradicsomokban valóban többségileg ö, ö, fekete gazdaságból származó pénzek vannak, de nem csak. És valóban óriási pénzmosási kockázatot jelentenek ezek az adó paradicsomok, és a bankok akarva vagy akaratlanul ehhez a bankmosáshoz járulnak hozzá, amennyiben ezekben az adóparadicsomokban ö, maguk is működnek, jelen vannak. Tehát a bankok szerintünk nem az adóparadicsomok haszonélvezői csupán, hanem integráns részei ennek az üzletágnak. A Bérenbank bank kapcsán tudom elmondani. Azért ezt a bankot emelem ki, mert itt nagyon jól kidomborodik, hogy milyen kockázatokkal jár ez a tevékenység. A Bérenbank bank csak 1 millió euró fölötti ügyfelekkel foglalkozik eleve, tehát ez egy ilyen zárójelekben vagy idézjelekben mondható elitbank, és kiderült, hogy a Bérenbank bank szorosan együttműködött ilyen offshore és postafiók cégekkel. Három konkrétum. Megállapítottuk, hogy Massat az Éges Wunders egy, egyik fia, Bérenberg praktikum ö, kedvezményezett volt az igazgazó tanácsban, ott ült egy másik rokon, és a Massachusetts van Szége Svájcban ö, kezelt közös ö, számlákat, és, és tömegesen hajtott végre ez a bank ö, szankció megsértéseket, és bizonyíthatóan együttműködött ö, bűnözői hátterű személyekkel és vállalkozásokkal. 80 különböző számlát tartott a Bérenbank Bank Panamában. Hogy működik ez a dolog? Massaf az oda megyek, megnyitok egy postafiók széket, a panamai cég X névre kiállít egy számlát, és azt mondja Bérenbank Banknak, hogy kéne az offshore cégünknek egy legális számla is, vagy egy nyilvános számla, és Ez az egész eljárás zárt ajtók mögött zajlik. A banki tisztviselő tudja, hogy az adott postafiók cég nem valódi reálgazdaságban működő vállalkozás, hanem csak pénz át ö, ö, mosó funkciója van, mégis belemegy ebbe az üzletbe. E-mailek elolvasása után látjuk, hogy a legtöbb érintett cég és személy álneveken szerepel, e, állandó álnevek szerepelnek állandóan ezekben az e-mailekben, és tudatosan eltitkolás zajlott. Az újságíró jogosan teszi fel a kérdést, hogy miért kell mindenkit álnéven említeni, hogyha itt nem, e, e, ha itt legális tevékenységről van szó. A KYC eljárás a Masek Fonszéka cég kihelyezett tevékenység volt. Megpróbálták a, eltüntetni bizonyos összegeknek a hátterét tudatosan, nyilvánvalóan, és erre is most rákérdezünk. Szerencsénkre bőven követtek el hibákat a, a, az összeesküvők, a Martin Muskan Akerma ügy egy csak a sok közül, ahol egy millió dollárnyi mexikói, kolombui, kolumbiai drogkartellek pénzeit forgatták, és 15 millió dolláros összegeket mostak át svájci számlákon keresztül a Bérenbank bank munkatársai. A Bérenberg nagyon sok kétes hátterű ügyfelet fogadott be, például a Kajbál csoportból, a korábbi ukrán közlekedési miniszter, és ott van az ügyfelek között, aki azóta bizonyíthatóan titkos fegyverkereskedelmi ügyletekben volt érintett, komplett fegyverrendszereket szállított Ukrajna válság <clears throat> területekre az ő segítségükkel. Aztán kokain kart, az egyik világ legnagyobb egyik kokain kartelje és a Bérenbank Bank segítségével mosta a pénzét. És ezek az európai gazdasági bűnözés körébe tartozó ügyek, ezek csak az ide tartozó ügyek nagyon sok egyéb ö, ö, pénzmosási típus van, ezeket azért emeltem ki példaértékkel, mert látjuk, hogy mekkora kockázatok vannak az ilyen ügyletekben, és valóban jogos a kérdés, hogy a bankoknak szabad-e ebben az üzletágban működniük. Itt egyértelműen feltártuk, hogy szabályozási hiányosságok vannak, Egy Panama offshore cég használata évek, évtizedek óta bevett gyakorlat, senki soha nem kérdezett ezekre rá, eddig akkor is, hogyha messzire szaglott a pénz. A pénzmosással kapcsolatos nyomozások Németországban nagy többséggel eredménytelenül zárulnak le, mert zárultak le, mert abba az akadályba ütköztek gyakran a német ügyészek, hogy más tagállamokkal nem tudnak együttműködni, illetve azok nem hajlandók velük együttműködni. Mit lehetne másképp csinálni, erről még röviden? A adócsalás pénzmosási tevékenységet a Bérenberg bank kapcsán leállítottuk, de itt is van egy joghézag, mert külföldi ügyfelek esetén a német joghatóság fellépési köre korlátozott. Köszönöm szépen, Strunc úr. Megegyeztünk abban, hogy mennyi idő áll az előadók rendelkezésére, hogy mindenki szót kaphasson. A Mossack Fonseca közérdekű bejelentőjei és a e, nyom, oknyomozó újságírók között nem derültek volna ki ezek a dolgok. Most azon gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk javítani a helyzetet. A második előadónk Katrin Keikert asszony, a Bérember Bank korábbi munkatársa. Parancsoljon Keikert asszony. A mikrofont legyen szíves bekapcsolni. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen angolul készítettem el a felszólalásomat, de hát most erre nincs szükség, hogy ezt olvassam fel. Strunz úr utolsó gondolatához kapcsolódnék, aki azt mondta, hogy az újságírók nélkül, a whistleblowerek, a bejelentkező érdekű bejelentők nélkül, akik kirobbantották a Panama irat botrányt, ma nem ülnénk itt, nem tárták volna fel azt, ami történt, nem derült volna ki ezt, ami történt. Ezt csak megerősíteni tudom. A Bérenberg Baknál a uh, compliance részlegnél dolgoztam, miután a kollégáim és uh, munkatársaimmal együtt egy uh, rábukadtunk egy nagy mosodára, Először az ukrán Kálbek csoport részén, amit, akit Stancul is említett, itt az orosz kormány fegyverszállítmányainak a finanszírozása, rengeteg offshore ügylet, ezekre bokkantuk rá, a Moszak Fonseca úgynevezett sem direktöröket hamisított banki papírokkal, látott el. A, tájékoztattuk erről a bank vezetőségét, és ezután nem sokkal minket kirúgtak a bankból, megrágalmaztak, a, a Bérenberg bank munkatársainak megtiltották azt a többieknek, hogy velünk egyáltalán beszéljenek, még azt is, hogy mit magánszemélyként kapcsolatban maradjanak velünk. Azután a Bérenberg bank azonnali felmondással kényszer helyzetbe hozott minket, és így elérték azt, hogy be kellett fogadnunk egy bíróságon peren kívüli megegyezést, amiben benne volt az is, hogy volt kollégáim, és én is, illetve nekünk valamennyünknek megtiltották azt, hogy a Buffinnal, vagy az ügyészséggel, vagy egy tartományi bűnüldöző hatósággal felvegyük a kapcsolatot, és ott bejelentéseket tegyük, mert hogyha ezt mégis megtennénk, akkor a e, Birenberg Bank beperelhetne minket, hatalmas e, e, pénzeket kellene fizetnünk, sőt, akár még börtönbe is kerülhetnénk. 2015-ben a Bank azután pontosan ezt tette, a e, Liba libanoni Abu Meri az egyik kedvenc ügyfelük, aki rajta volt az e, amerikai hatóságok fekete listáján, benyújtott e, egy munkaügyi bíróságon ellenünk egy keresetet, és Szópis asszony, a kolléganőm még mindig a Bérember Bank elleni perben kell, hogy bíróságra járjon. A e, Birenben banknak e, azonban nem e, sikerült minket, teljes, minket elítéltetni. Szobis az, hogy is én voltam azok, akik a pénzmosás feltárásában közreműködtünk, és az, hogy és illetve minket bocsátottak el a banktól. Egy másik kollégánkat 2014 eh, végén, aki ugyanarra a pénzmosodai szerkezetre bukkantott eh, rá, a Bérenberg Bank egy ilyen nagy eh, takarítási akció közben felfedezte, és két héttel később őt is kirúgták de neki nagyon sok pénzt kínáltak fel, mert nem akarta a bírem, mert még egyszer azt a botrányt, amit velem is szó is a kolléganőmmel már egyszer végig kellett, hogy csináljam. Még röviden a Kálbej csoportról valamennyit, hiszen ez volt a kéduló pontja, amikor a vezetést, a banki vezetést tájékoztattuk a feltárt kockázatos ügyletekről. A Kálbej csoport, ez az ukrán Kálbej csoport, Nos, velük kapcsolatban tártuk fel ezt a pénzmosodát, de erről már 2011 óta tulajdonképpen tudtunk az offshore leaks kapcsán, aztán 2013-ban most már tényleg ezt komolyan kellett, hogy vegyük, mert a compliance részlegnek a béremekbanknál erről nem volt fogalma se, pedig legalább 80 offshore cégnek nyitottak számlát, és ezek pont itt ez az Van Nagel Connection, ez a mafia bűnszervezetekben tagjai számára. 2013 nyarán a kollégáim és én rájöttünk arra, hogy a compliance osztály vezetője, a Birembek Barnák 2009-ben az ukrán Kalbegy csoportnak, azaz a maffiának tulajdonképpen a szervezet bűnözés előtt kitárt nagyra kitárta a kapukat. 2009-ben egy fegyverekkel megrakott hajót, amely Szudánba szánt, szántak, a fegyverszállítmányt, a szomáliai kalózok elkapták, és ez Igor Vanszki neve is felbukkant, ugyanis Igor Vanszki, vagyis a csoport csoporttal kapcsolatban volt a Bérenberg Bank, nagyon kínos volt számunkra, de mit csinált a compliance osztály? Ugye mindig, hogyha politikailag közszereplőkről van szó valamilyen ügyben, akkor jelentést kell írni, és ezt a feljegyzést azon aztán manipulálták, a Kálbejt kit, nevét kitörölték, nem írtak semmit arról, hogy ez illegális fegyverszállítmány volt. Igor Ubánszkit, aki miniszter helyettes volt, őt arra javították a jelentésben, hogy egyszerű parlamenti képviselő, és tulajdonképpen szépen rányomták a stemplét, hogy a pénzmosási kockázat alacsony. A jogi osztály vezetőjének az aláírását is eltávolították ebből a fej, erről a feljegyzésről, és a compliance vezető írta csak alá. A könyvvizsgáló, aki aztán ezt, később felvizsgál, megvizsgálta ezt az anyagot, tehát azt mondta, hogy jó, hát ez egy szabálysértés volt, de hát ez nem olyan borzasztó, és az én kolléganőm és az én részemről ez borzasztó gonosz dolog volt, hogy ezért akartuk keresztbe feszíteni, vagy, vagy megvádolni azokat, akik ebben részt vettek. Hát ennyit, kész vagyok. Köszönöm szépen, Kájkert asszony. Ha jól értettem, akkor az, amit, amiről utoljára beszélt, az 2008-ban történt? 2013-ban. Akkor hát meg kell azt is kérdezni, hogy időközben mi történt, ezt még ma meg fogjuk tudni. Most pedig eh, Michel Kemmer, Michel eh, Kemmernek eh, szeretném megadni a szót, aki a Német Szövetség igazgató tanácsának tagja. Hogy hogyan osztja meg, meg Höke úrral az időt, majd egymás között majd eldönti. Nálunk a tartományi bankok egy másik felügyeleti pillérhez tartoznak. Tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, Hölgyeim és Uraim, köszönöm Önöknek a meghívást. A Német Bank Szövetség elnökségének meghívását. Röviden ö, bemutatkoznék. Berlinben, Frankfurtban van a két központunk. Több mint 200 bankot képviselünk. A globálisan működő nagy bankoktól a regionális bankokig a teljes spektrumot lefedjük. Tudni kell, hogy a bankszövetség tagjai egymással versenyben állnak. Ez a szövetségi munkát nyilván bonyolítja, árnyalja. Szabályozó feladatunk van. Az ügyfél kapcsolatok, információ szerző tevékenységünket jogosan ugye a titoktartás övezi, hiszen nem akarunk bankokat egymással szemben kiátszani, illetve versenyhelyzetüket befolyásolni. De <clears throat> ezzel együtt le kell szögeznünk, hogy mi elkötelezettek vagyunk a, a pénzmosás, az adócsalás, a terrorizmus finanszírozás ügyében, <clears throat> és a most gyanúba keveredett bankok kapcsán tovább akarjuk javítani a szabályozást. Az eredmények tükrében örülünk annak, hogy a Német Szövetségi Bűnügyi Hatóság vezetője nyilvánosságra hozta, hogy a német bankok tevékenységét a Panama ügy kapcsán teljes körülön kivizsgálják. Az ügyészség felépése példaértékű, és 99%-ban utána jártak, elindultak az utána járásnak a pénzmosási ügyeknek. Feladatunk az, hogy szakszerű, jogszerű módon kezeljük ezt az ügyet, miközben a tagbankjainkat megvédjük, de nem mindenáron. Ha világos a jogsértés, ott nem fogunk kiállni mellettük. Az adott bankok feladata, hogy feleljenek a bíróságok előtt, és a feltárt hiányosságokat orvosolják. Tehát mi jogállami módszerekben hiszünk. A Panama ügy kapcsán sajnos Németország súlyosan érintett, bár minket is meglepett a feltárt anyag mérete. A vizsgálatok eredményét nem akarjuk megelőlegezni. Úgy gondoljuk, hogy részt kell vennünk persze ebben a vitában és feltárásban, és jó, hogy kiborult a Bili, de ugyanakkor le kell szögezni azt, hogy ez nem tisztán német ügy. Németország maga nem ö, offshore központ. Az Süddeutsche Zeitung ö, mutatta ki, hogy ö, több mint 230 offshore céget tartottak azonban német bankok és német ö, cégek ö, külföldön életben. Tehát kihelyezték ezt a tevékenységet, a Maszák Fonseca pedig legalább 1200 postafiók céget alapított eh, német bankok, de más nemzetközi bankok eh, együttműködésével is. Az összes ügy közül csak 0,6% érinti Németországot. a 40 legnagyobb érintett nemzetközi bank között nincsen német adó, tanácsadó vagy bank. Ezzel együtt a jobb átláthatóságért küzdeni fogunk Németországon belül is, és a negyedik európai pénzmosás elleni irányelv teljes körű megvalósításán dolgozunk, amennyiben ez ránk tartozik. A pénzmosás és az adócsalás csak akkor küzdhető le hatékonyan, hogyha nemzetközi fellépés része a küzdelem. Vannak nemzetközi jogszabályok, amelyek alapján el lehet járni, de ezek még hiányosak. A nemzetközi jogszabályokat tovább kell fejleszteni, alkalmazásukat pedig pláne hatékonyabbá kell tenni. A Financial Action Task Force arra jött létre, hogy megelőzze a pénzmosási eseteket és a terrorfinanszírozási ügyleteket. Az Európai Uniónak ebben a folyamatban az a szerepe, hogy átlátható módon kommunikáljon nemzetközi szereplőkkel, és kitartóan ö, folytassa ezt a harcot. A nemzetközi fórumokon azonban azt látjuk, hogy konfekció megoldások nem fogják megoldani a problémát. Nem. Az Európai Parlament szakbizottságának persze ezzel gondolom nem mondok újat, de az Európai Unión belül szerzett tapasztalataink azt mutatják, hogy ha egy államban jól működnek bizonyos szabályok, az nem feltétlenül, azok nem feltétlenül működnek ugyanolyan jól egy másikban nagyobb hangsúlyt kell helyezni a minőségre a mennyiségnél, és kétoldalúvá kell tenni a kommunikációt a felelős hatóságok között. Itt még túl sok az egyirányú utca. Több konkrét javaslatunk van. De ezeket itt most mind nem tudom felsorolni ebben a rövid időben, csak utalnék arra az írásos anyagra, amelyet rendelkezésükre bocsátottunk és persze örömmel válaszolunk szóban a most feltett kérdésekre, illetve írásban is a meghallgatás után, amennyiben ilyen kérdéseik vannak. Végül pedig leszeretném szögezni, hogy az önök szakbizottságának munkáját nagyon fontosnak tartjuk, és egyetértünk azzal, hogy az ügyet a lehető legnagyobb mélységben ki kell vizsgálni, fel kell tárni. Még egyszer is meg szeretném erősíteni, hogy rendelkezésükre állunk, bármilyen kérdésük van. Köszönöm szépen, Kemer úr. Pontosan 7 percben beszélt, példaértékűen. Igen, élni fogunk azzal, amit felajánlott. Biztos vagyok benne, hogy lesznek kérdéseink. Most Ulrike Paul asszonynak adok szót. Megosztották egymás között a 7 percet? Igen, felosztottuk egymás között a 7 percünket. Herr Jani, ich will Ihnen... Egészen röviden szeretném elmondani, hogy a pénzmosás elleni megelőzés hogyan érinti az ügyvédeket. A pénzmosásnak három szakasza van. Az első az elhelyezés, amikor az illegális pénzeket elhelyezik valahol a pénzügyi körforgásba, és ebben a szakaszban játszák a pénzintézetek a legnagyobb szeretet, szerepet. A második szakasz a layering, amikor elfedik, eltüntetik azt, hogy fekete piszkos pénzek embereket próbálnak eltünteni, eltüntetni ide-oda, tologatni, utal, utalgatni, hogy sok-sok tranzakcióval eltüntessék a nyomokat. A pénzmosásnak ezt a szakaszát egyébként az jellemzi, hogy ebben a szakaszban a veszteségeket is azért belekalkulálják. A pénzmosás arról ismerhető fel nagyon sokszor, hogy gazdaságilag értelmetlen egyáltalán hanem vonzó ügyletekre költenek el hatalmas pénzeket, és elfogadnak a borzasztó nagy veszteségeket is az így módon átmosott pénzekre. Ebben a szakaszban az ügyvédek nem vesznek eh, igazából részt, csak kivételes esetekben, akkor, hogyha azért eh, kerülnek bele a ilyen áramlásokba, mert eh, valamilyen ügyfél egy másik számlára, számlát akar nyitni, és mondjuk más számlák felszámolása, vagy hogyha egy, egy számlát megszüntetnek ügyvédi segítséggel, akkor már mindig rögtön elkezdünk gyanakodni, mert mindig felmerül az a kérdés, hogy miért van szüksége egy másik számlára, miért nem tud egy ügyletet lebonyolítani a saját számlán, és hogyha erre nem tud az illető az ügyfél plauzibilis választ adni, akkor meg kell tagadni tőle azt, az új számlanyitását. A következő szakaszban a pénzek egy tüntetése után, hát már csak már olyan a fekete pénz olyan kicsit szür, szürkévé vált. Még fel lehet ismerni, hogy illegális forrásokból származik, de már nem olyan könnyen. És a harmadik szakaszban a pénzeknek a, a, a származása, hogy származását eltüntessék, hogy illegális forrásból származnak, itt van különösen szükség ügyvédekre, hogy legális beruházások révén mossák azután teljesen tiszt tisztára ezeket a pénzeket, és ezekből teljesen legális vagyon legyen. Ügyvédeket felhasználnak sokszor, de nincs olyan sok jelentés ügyvédek részvételéről, mint eh, például adótanácsadók eh, esetében, tehát ez csak az első szakaszban, illetve a harmadik szakaszban lehetnek részt ügyvédek. Évente eh, sok-sok millió pénzügyi tranzakció zajlik, és 150 ezer ügyvédből indulunk ki, akkor általában évi 300 ügyféllel dolgoznak, ez 50 millió megbízás, egy mandátum az, az ügyvédek lépnek. Ez e, persze azt is látni kell, hogy a legtöbb eset az nincs, nem függ össze a pénzmosással, e, versenyjog, szabadalmi jog, szerzői jog, polgárjogi, családjogi, munkai jogi viták e, jellemzően ezekkel foglalkoznak az ügyvédek, de az pénzmosás ellen irányelv alapján a katalógus azért mi is készítettük, és ezért ennek alapján meg tudjuk határozni, hogy körülbelül mennyi a pénz mosásgyanús eset. A eh, német büntető törvénykönyv számunkra is természetesen betartandó törvény, ezért ügyvéd is tettes társként büntetőjogú felelősséggel is szembe kell, hogy nézzen, és rendszerint két szankcionálási lehetőség van. Először indul a büntetőeljárás, és utána még az ügyvédi kamara is a saját bírósági rendszerén kerül szankcionál. Köszönöm. Hát igen, eh, sokszor vállás, eh, sok kapcsán derül ki ilyen pénzmosás. Eh, igen, pont az előbb mondani akartam, hogy az adócsalás, kikerülés és a vállások kapcsolata, ez egy különösen izgalmas téma. Németországban most megpróbálom összefoglalni, hogy is a helyzet a büntetőjog szempontjából. Az adó tanácsadó köteles a megtalálja a, ugye az adószabás szempontjából kedvező konstrukciót, mert ezt nem találja meg, akkor az ügyfele ügyfeletétnek nem nyújt megfelelő szolgáltatást, az ügyfél ugyanis elvárja az adó tanácsadótól, hogy olyan adókonstrukciót találjon a számára, amelyik legális, de mégsem kell túl sok adót fizetni. A büntethetőség akkor merül fel, hogyha a legalitás határát átlépték, akkor az adó tanácsadót is büntetőjogi felelősség terheli adócsalás, adókikerülés miatt. De hogy hol van ez a határ, amit amit átlép, vagy nem lép át az adó tanácsadó, az, ez a mesdje, ez nagyon szűk. Ehhez hozzátartozik, hogy ugye visszaélés tilos, de az adó tanácsadónak az is kötelessége a legális lehetőségeket kihasználni, és különösen a német adójogban vannak nagyon bonyolult, komplex struktúrák, amik erre igenis adnak lehetőséget, kínálnak lehetőséget. Az EU-ban és hát nemzetközileg az a helyzet, hogy nagyon eltérőek az adórendszerek és az adókulcsok, és ez időnként nagyon érdekessé vonzóvá teheti azt, hogy olyan helyet választanak, például a székhelyt áthelyezenek más országból, kedvezőbb az adózás, de ez még nem adó elkerülés, mint ahogy egy, egy ilyen postafiók cég létrehozása sem büntetendő alapvetően. Ugyanaz sem büntet büntetendő, hogyha Svájcban nyit valaki egy bankszámlát, itt ezt az előbb felszólaló hölgynek is mondom, itt is különböző adózási lehetőségeket, lehetőségek kihasználásáról van szó. A büntet akkor követnek el, hogyha ezt a konstrukciót tudatosan adócsalásra használják fel. Azt is Rögzíteni kell, hogy bár az adó tanácsadó kötelessége az, hogy eh, legális, de az ügyfele számára kedvező adózási konstrukciókat eh, találjon ki, és viszont, eh, hogyha átlépi a legalitás határát, és büntethetővé válik, akkor a, a, az BTK-nak paragrafus értelmében ellene is büntető eljárás indulhat, és emellett még egy munkaügyi, szakmai, fegyelmi eljárás is indul ellene, és igenis tarthat attól, hogy az adó hatóság is fellép ellene és felelősségre vonja kerülés miatt, akár hogyha milliók érintettek offshore paradicsomokban. Köszönöm szépen. Paulasszony és Jonik úr, meghallgattuk a szakértőket, Szeretném elmondani, hogy jegyzőkönyvet vezetünk, és belethető időn belül a nyilvánosság elé tárjuk az, azt, amit itt elmondtak. Zsepek Koport társ előadónak adom meg a szót, 5 perce van a válaszsal együtt. Um, köszönöm szépen. Először is köszönöm a meghívott vendégeinknek, hogy eljöttek ide. Ez nagyon fontos számunkra. Következő kérdéseket szeretném feltenni. Először is Tunc úrhoz lenne kérdésem. Ön azt mondta, hogy az ön véleménye szerint a probléma abban ragadható meg, amikor a pénzmosásban szereplő összeget újra befektetik, és ezt különböző offshore be és bankstruktúrákon keresztül teszik. Ön szerint mi a leghatékonyabb módszere annak, hogy visszakerüljön, visszaforogjon ez a kimosott pénz a reálgazdaságba? Catherine Higathoz is lenne egy kérdésem. Köszönöm szépen az ön által elmondottakat. Én úgy gondolom, hogy ma az hangzott el az ön részéről, hogy elképzelhető, hogy vannak a bankok részéről szép nyilatkozatok, de végül is azt látjuk, hogy belül, a bankokon belül továbbra is az a megközelítés tapasztalható, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a bankok meg, meg tudják segíteni az ügyfeleiket abban, hogy kikerüljék a különböző adószabályokat. Egy magatartási kódexre lenne szükség, egy szankciórendszerre a bankok, illetve közvetítők számára, és végül is mi azt szeretnénk megkérdezni öntől, hogy az ön véleménye szerint, amennyiben egy bank vagy bármilyen közvetítő mondjuk ügyvédi iroda részt vesz ilyen munkában, akkor el kellene veszítse a habilitációját, tehát nem dolgozhatna tovább ebben az iparágban, ezen a megfelelő szankció. Azt is hallhattuk Kenner úrtól, hogy ön is megpróbál majd arra ö, utalni, amit kajkert asszony is elmondott. Ön, az ön véleménye szerint mit lehet tenni annak érdekében, hogy ez a gyakorlat, amiről ön beszámolt, megszűnjön? Köszönöm szépen. Akkor elhangzottak a kérdések, Stronc úr kezdi a válaszadást. Szerintem három dolog fontos itt. Mindenek előtt az, hogy racionalizálni kellene a bankoknak, tudniuk kell, hogy mi történik az offshore paradicsomokban, és hogyha gyanú merül fel, akkor akkor a pénzmosási jelentést kell azonnal készíteniük. Másodszorban nem értem azt, hogy a Know Your Customer folyamatot ezt egyszerűen outsourcolni lehet, és az is fontos, hogy Németországban itt igenis a bűnüldözés és eljárás elindul, tehát a Németországban viszonylag kevés ügy volt azért pénzmosás ügyben. Kejket asszony, ön a következő. Um, Köszönöm. Véleményem szerint, eh, elnézést, a mikrofonba kell beszélnem, jó. Véleményem szerint a törvényi keret Németországban szerintem kielégítő volt, mind a bankok felelőssége, mind az egyes vezetők személyes felelőssége tekintetében, de a whistleblower-ak védelme tekintetében is hangsúlyozni szeretném, hogy én nem tekintem magam whistleblowernak és a másik kollégámat. Mi a jogszabályoknak megfelelően jártunk el, tájékoztattuk a felügyelőhatóságot, illetve hát először a főnökeinket, aztán a felügyelőhatóságot, és csak utoljára a nyilvánosságot. Minket a törvény elvileg véd. Az más kérdés, hogy ezt senki nem akarja betartani. Ami Béremben bankot illeti, nagy félelem ö, uralkodik, főleg a compliance officer félhet, hogy hogy dönt, mert két malomkő között örlődik. Ugye az előző compliance officert büntetőjogi felelősségre vonták, de a compliance üzletág ban ö, nagy meglepődés övezte az ügyet, hogy tényleg valakit büntetőbíróság elé lehet állítani? Szerencsére igen. Ugyanakkor nálunk ö, csak korlátozott ö, következtetéseket vont le a vezetőség. Nálunk egyértelmű, hogy a Berenberg, Hamburg és Svájc között ö, pénzmosási ügyletek zajlottak, ezeket bagatalizálta a vezetőség, sőt, folytatódott a dolog a feltárása után is. Köszönöm szépen. Rövid választ próbálok adni, hogy mit tesznek a Bérenberg bankügyében. Leszögeztem, hogy a szövetségnek milyen funkciói vannak és milyennek nincsenek. Nem mi vagyunk a bűnöldöző hatóság. Nem ismerem az ügy valamennyi részletét, én is a sajtóból tájékozódtam. Ami eddig kiderült, az ijesztő, és támogatjuk a vizsgálatot, de nem mi vagyunk a vizsgálóhatóság. Nincs ennek még eredménye, de várjuk azt. Ha a bevezetőmet úgy érteni valaki, hogy a Panama ügy egy hamburgi magánbank magánügye volt, akkor azt azért elmondanám, hogy 14 ezerből 0,5 százalék érintett német offshore cégek száma, ezek közül 11 kötődik a Bérenbank bankhoz, a sok tízezer közül, tehát csak a nagyságrendeket szeretném érzékeltetni. Néznem kell az időt, kérem, hogy röviden válaszolnak, mert Pallasszony is kíván válaszolni. Igen, rövid leszek, köszönöm a kérdéseket. Egyetértek azzal, hogy amit hallunk, az, az botrányos, ijesztő. Európai polgárként, német polgárként alig hiszem el. De szakmai szempontból, mint ügyvéd, és azt kell, hogy mondjam, hogy elfogadhatatlan, elképzelhetetlen, hogy ilyesmi történjen, ezt ki kell vizsgálni. Elkezdődött a vizsgálat. Az más kérdés, hogy ha a felügyelő hatóság nem arra a következtetésre jut, amit várnánk, az személyesen elkeseríthet minket. Szerintem addig kell vinni a vizsgálatot, amíg ö, nem közelítenek egymáshoz az álláspontok. Köszönöm. Túlléptük az öt percet. A társ előadónak adok egy kis, kicsivel több időt. Paul asszony. Igen, veszthessék el az ügyvédek ö, működési engedélyüket, hogyha ö, egyértelműen bűnügyekben fedezik a bűnözést, erre jogszabályok vonatkoznak. Ki lehet zárni valakit az ügyvédi kamarából, hogyha bűncselekményt fedez. Köszönöm. Jecsek úr a társ előadó, de jelenleg sajnos épp a Libe bizottságban ül, ezért addig Darius Vaszaki úrnak adom meg a szót, aki a néppárt képviselője. Köszönöm elnök úr. És köszönjük szépen az információkat, amiket hallhattunk. Három kérdésem lenne. Az első kérdésem Kájkert asszonyhoz szól. Engem is sokkolnak ezek a történetek. Az a helyzet, amiről ő beszámolt, gyakorlatilag a bank részéről egyfajta negligencia, tehát nem, nem figyeltek oda, de nem csak erről volt szó, itt több történt ennél. Erre szeretnék rákérdezni. Nagyon nehéz elhinni, hogy a rossz működés bejelentése után mind ugye a külső hatóságok, mind a menedzsment felé tolmácsolta ezeket, és ezek után még ő kapott szankciókat és zaklatták, ez elképesztő. Kájkert asszonyhoz az lenne a kérdésem, hogy hol van itt ebben az egész eljárás sorozatban a gyenge pont, miért volt egyáltalán lehetséges az, hogy pont akinek az lenne a feladata, hogy bejelentse ezeket a dolgokat, végül vesztesként kerüljön ki ebből a történetből. És aztán Kemmer úrhoz is lenne egy kérdésem. Nagyon figyelmesen hallgattam önt, de mégsem hallhattunk túl sok mindent öntől. Azt hallhattuk, hogy lehetséges, hogy a német bankok azért nem állnak a élvonalban, hogyha azt nézzük, hogy kik azok, akik külső, vagy ilyen postafiók cégeket hoztak létre, de azért mégis 1200 ilyen eset volt, nem? a bankszövetség tette konkrét lépéseket ennek a gyakorlatnak a megakadályozására. És van egyfajta ilyen belső szabályozás, amely a bankszövetségen belül szankcionálná ezeknek a, bankok, a bankoknak az ilyen típusú viselkedését. Elképzelhető, hogy igény lenne arra, egy sokkal, hogy sokkal magasabb szintről ellenőrizzék a banki tevékenységet. Ez egy kérdés is egyben. Ön pedig azt mondta, hogy a adó elkerülés önmagában nem büntető jogi cselekmény. Nagyon sok a kiskapu, és hogy a cégek igenis és ezzel a lehetőséggel élhetnek. Nos, vajon az adóhatóságok mennyire tudják ezt, és vajon elfogadják-e a kiesett adóbevételeket, mennyire mondható ez egyfajta innovatív találmánynak bizonyos jogászok részéről, akiknek az vált az első számú feladatává, hogy megtalálják ezeket a kiskapukat a jelenlegi jogrendszerben vagy adórendszerben. Mi az ön véleménye ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen Darius Rozátinak. Paul asszony először. Az adó hivatalok ismerik ezeket a joghézagokat vagy kiskapukat. Minden adóhatóságnál vannak külön osztályok, amelyben külföldi ügyleteket, ahol külföldi ügyleteket vizsgálnak, van elég igazgatóság, elég eh, szakértő, specialista, aki vizsgálja ezeket a külfölddel kapcsolatos eseteket, nemzetközileg tevékenykedő vállalatok eh, esetében mindig eh, eh, dolgoznak ezek az osztályok. Az egyik nagy kérdés a transferárak kérdése kül- és belföldi vállalkozások között. Ez mindig egy központi téma, amikor vizsgál, vizsgálat indul. Ami engem bosszant, az egész adókizási kiskapuk, ezek mind ismertek, és a politikának lenne a feladata, hogy bezárja ezeket a kiskapukat. De ez nem az adótanácsadók feladata, és nem várhatjuk el az adótanácsadóktól, hogyha legális lehetőség van erre, akkor ne használják ki ezeket a kiskapukat. Kamerul. Kamerul. Az első kérdés az volt, hogy a bankszövetség mit tud tenni. A bankszövetség egyrészt részt vehet a jogalkotási folyamatban olyan módon, hogy megpróbálja világosá tenni a fontos intézmények számára, hogy melyik szabályozás a legjobb gyakorlatban, és legjobb, és melyik alkalmatlan, vagy működésképtelen. Azután el kell magyaráznunk azt, hogy bizonyos felhasználóknak, a szabályok alkalmazóinak, hogy ezeket hogy kell értelmezni és hogy kell alkalmazni. A második részletkérdés, hogy milyen helyzet az önszabályozással. Most annyira rengeteg szabály, előírás létezik, hogy az önszabályozásnak már nincs tere tulajdonképpen, és ez a szabályozási háló ez folyamatosan erősödik, finomodik. A Panama iratok kapcsán majd a kollégám mond még részleteket. Hát általában ehhez persze csatlakozom, és Kejket asszonynal is egyetértek, aki azt mondta, hogy nincsenek hiányosságok a szabályozásban. Minden szabály megvan, rendben van, elég sűrű szövésű a szabályoknak a hálója. Most a végrehajtást kell támogatnunk amennyire lehet, és le kell vonnunk az eseményekből a tanulmányokat. Készül is egy jogszabálytervezet, és az ezzel kapcsolatos véleményünket írásban is mi is elkészítettük. Németországban nagyon messzire mutató eh, jogszabályi eh, tervezetek készülnek. De a megengedik, Strunz úrnak szeretnék feltenni egy kérdést. Ugye a New York Customer kötelezettség a bankoknál, ez is már szabályozott, nem teljesen helyes az a kép, amit, ő, amit, amit ön el, elmondott. A KYC kötelezettségtől, hogy kötelezettség alul, ha kibúj valaki, akkor ezt a BaFin a bankfelügyelet vizsgálja. Még persze lehet jobban csinálni, még tanulhatunk, de majd a vizsgálatok végén mindig kiderül tulajdonképpen, hogy mi az, ami esetleg nem volt rendben. Hát ez... Köszönöm szépen, ezek a szabályok viszonylag újak. Kajkert asszony, ha lehet, akkor röviden. Nehéz röviden, tudom. Nem halljuk a felszólalót. Mikrofon. hogy ö, tudatos volt-e a csalás, vagy csak ö, fel nem ismert, hogy történhetett ilyesmi eleve. ez erre nehéz rövid választ adni. Tudni kell, hogy a Béremberg Banknak tulajdonosai vannak, akiknek személyes felelősségük van a banknál. Ö, és minden ö, tranzakcióért személyesen felelősség az utolsó gombig. Nyilván nem örülnek az ilyen eseteknek, és három ügyvezető ö, annak idején ö, sikeresen leleplezhető volt a belső eljárások alapján. Én akkor mondtam föl, amikor azt láttam, hogy a bankvezető nem felelt meg teljes körűen személyes felelősségi kötelezettségének. Személyesen a személyes felelősség valódi vállalásának a hiánya ez az ügy. Köszönöm, most az SZSD frakcióból Evelyn Régnernek adok szót, aztán a társadalmadó is megjött közben, Kemer úr mögött ül, majd ő is kap. Most Régner asszony, köszönöm. Kemer úrhoz lenne kérdésem. Ön nyilvánvalóan meglepődött és erkölcsileg úgy érzi, hogy ez elfogadhatatlan. Ön azonban korábban a Dresdner banknál dolgozott, amikor napi ügyek szintjén ismerte ezeket a dolgokat. érdekelne, hogy ez a kettő hogyan egyeztethető össze, illetve korábbi Dresdner banki munkatársként hogyan látja a Bérenbank eljárását. A hölgyhöz is lenne kérdésem. Láthatóan az ügyfélpolitikájuk kudarcot mondott. Értem, amit mond, hogy belső felelősség, belső vizsgálat de tény, hogy ez a rendszer nem működött. Ön milyen módosító, jobbító javaslatokkal élne, ha élhetne a jogalkotó felé, hogy ne legyenek ilyen rendszerhibák. Köszönjük, Régner asszony. Ki kíván válaszolni először? Kemer úr? Szívesen kezdem. 2009-ben eh, ott hagytam a Bajris a Landesbankot, ezt az újságban is lehetett eh, olvasni a Panama iratok eh, botránya kapcsán, és nem emlékszem, hogy az aktív időszakomban, amikor a BLB-nél dolgoztam, hogy akkor bármi kapcsolatba kerültem volna olyan ügyekkel, amiről most a sajtóban olvashatunk a Panama iratok kapcsán. Köszönöm szépen, kiválaszol. Ki a következő válaszadó? Kejkert asszony. A volt kolléganőmmel együtt persze többször megkérdezték tőlünk az elmúlt években, hogy egyáltalán lehet-e bármit is tenni, tényleg megakadályozni a pénzmosást, hiszen ez lenne a feladat több cseklistára lenne szükség, kérdőíveket kellene létrehozni, ez mind nem segít. A Know Your Customer azt tulajdonképpen mindent elmond, ismerd az ügyfeledet, és ne csak a papírokat ismerd, az ügyfeled iratait, vagy az offshore ügyleteinek az iratait, nem. Tudd azt, hogy mit csinál, mivel foglalkozik az ügyfél. És hogyha jön egy ukrán politikus Németországba, és elmegy Hamburgba egy kis bankhoz, és ott offshore számlákat nyit, magánszámlákat nyit, és azon keresztül nagyon furcsa fegyverügyleteket bonyolít le, ami egyáltalán köszönő viszonya sincs a, a, a fizetési akkor egyszerűen az üzleti kapcsolatot meg kell szakítani. Ehhez nem kellnek új törvények, új szabályok, csak egyszerűen józan ész. Köszönöm szépen. Hát elmondhatom ennek, ezt én is pontosan így látom szeretne valaki ehhez kiegészítést fűzni, ha nem, akkor jön a következő forduló. Az ECR eh, nem küldött senkit erre a fordulóra, ezért a társ előadóknak, Péter Jecseknek eh, adom meg most a szót. Péter. Thank you very much. Eh, good morning. Sorry for... Köszönöm szépen elnézést, hogy kért, késtem. Egy másik szakbizottságnál voltam a saját jelentésem ügyébe. Nos, a német bankok azért elég prominens helyet foglalnak el a Panama ügyek vagy akták között, mert a Deutsche Bank, a Commerzbank és más cégek is eljártak a privát ügyfeleik érdekében offshore módon. Az lenne a kérdése, hogy hogy lehetséges az, hogy senki sem tudott arról, hogy ilyen nagy mértékű kérdések forognak kockán, és egyáltalán bárki megcsöngette azt a bizonyos vészharangot. Egyszerűen nem hiszem el, hogy a Német Bankszövetségnek fogalma sem volt arról, hogy mi történik. Ha pedig így volt, az már önmagában megkérdőjelező, hogy ez egyáltalán hogyan lehetséges. És mit tesznek a bankok a harmadik országban működő leányvállalataikkal vagy fiók cégeikkel. Jó lenne ezt tudni, milyen szabályok szabályozzák mindezt, és a due diligence elve hogyan valósul meg, miért adják azt ki a kezükből a bankok mindenféle jogászoknak. Köszönöm szépen, ezek a kérdések gondolom Kemer urat érintik leginkább. Meg kell ismételnem, amit mondtam ön megint azt akarja állítani, hogy a német bankok központi szerepet játszottak a Panama botrányban. Továbbra is el kell, hogy mondjam, hogy a németek részesedése a botrányban 0,5 százalék, és ezt a 0,5 százalékot a német média szinte teljes körűen feltárta, Norddeutscher Rundfunk, csak hát most itt éppen Németországról van szó. Tehát ne alakuljon ki az a képzet, tévképzet, hogy itt egy német problémáról van szó, ezt vissza szeretném utasítani. Kérek némi felséget e tekintetben, ami a második kérdést illeti, hogy egyes tevékenységet outsourcingja hogy működik, erre a kolléga úr válaszol. Hogy hogy működnek az offshore cégek? nem igaz az, hogy minden offshore cég illegális. Mindig meg kell kérdezni, hogy milyen típusú tevékenységügyletek állnak a háttérben, azok mennyire átláthatóak, milyen struktúrákról van szó. Igen, előfordul gyakran bűncselekményből származó pénzmosás, de nem mindig ezt szeretném meg én is leszögezni. Ami az outsourcingot illeti, a németországi pénzmosás törvény kimondja, hogy nem lehet bármit outsourcingolni, ennek kritériumai vannak. A KYC kapcsán is láttuk, hogy csak azt lehet outsourcolni, vagy csak úgy, hogy lehet outsourcolni, hogy a felelősség a banknál marad, tehát a felelősség megállapítható lesz a banknál, az offshore tevékenység kapcsán is. Tehát jogszabályilag ez le van szabályozva, nem igaz, hogy a jogszabályok erre lehetőséget adnak. Én is kérdezhetek, a Frankfurter Allgemeine-ban, nem csak az Üdolcséban, február 1-én azt olvassuk, hogy a Deutsche Bank további bírságoktól fél pénzmosás miatt, miután már 600 millió eurós bírságot kellett fizetnie, orosz, orosz ügyfelek 10 milliárdos nagyságrendű tételei miatt. Ez most nem a Panama botrány kapcsán íródott ez a cikk, hanem egy újabb leleplezés. Ezzel kapcsolatban tud valamit mondani? Hát kérdezze a Deutsche Bankot erről, Nekünk bankszövetségként nincs erre kompetenciánk, és nem is látunk ebbe bele. Nem akarom bagatelizálni a témát, nem állítom, hogy nincs pénzmosás, és a probléma nem létezik, csak nekünk nem felelősségünk egyes bankok egyes ügyleteiért felelősséget vállalni. Nekünk egy általános képet kell fenntartanunk, javítanunk, ugyanakkor nem zárkózunk el eh, a vizsgálatoktól, sőt úgy gondoljuk, hogy a vizsgálatok révén eh, jó irányba tartunk. Ez egy utazás, az utazásnak még nem értük el a végcélját, de előre léptünk, ami a szabályozási struktúrát, kultúrát, eh, gyakorlatot illeti, de mondom, még nem értük el a célt, van még hova tovább lépni, senki nem tökéletes, ez most is igaz, ebben az esetben is, de hogy a jogalkotó mit tehet a dolgok orvoslására, ez legyen a, az előttünk álló kérdés, és azt hiszem ilyen értelemben jó irányba hatunk. Igen, valami történt, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy az önszabályozás nem működik, ezért valószínűleg szükség van egy új lendületre, új javaslatra. Kormányasszony. Két kérdésem lenne. Az első, ugye itt minden felszólalunk előre néz, és nem látják a testbeszédünket, de ha jobban megnéznék, akkor láthatták volna azt, hogy azért nagyon meg vagyunk lepődve finoman szólva, mert akármit is teszünk, akármilyen jogszabályokat alkotunk, a végén minden arról szól, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, hogyan lehet implementálni. És ebből a szempontból pedig az emberek, tehát az alkalmazók integritásán sok minden múlik. Mindenféle magatartási kódexet megfogalmazhatunk, de azért alapvetően itt a példa is fontos lenne. Nem arról van szó, hogy bagatelizálunk, de, és ilyen megfogalmazások, ilyen hasonló megfogalmazások. tudott itt egyáltalán valami mondani a német? Um, about virtual currencies. Uh, Euro... A kérdésem viszont a virtuális pénzre vonatkozna. Ön azt mondta, hogy 40% a, a büntetőjogi tranzakcióknak bitcoinban folyik le. Uh, Mi a véleményük erről? Vannak-e új nagy öm, ilyen lyukak kialakulóban. Itt ugye nem valódi pénzről vagy valutáról van szó, nincsen áfatartalma sem, tehát ebből a szempontból nagyon is gyanús adóelkerülés, adócsalás szempontjából, és emellett nagyon titkos is ugye nem túl sok jelentés ismert a gyanús tranzakciókról, pedig biztos, hogy ott vannak, mert valahogy is a végén azért ezeket a bitcointokat azért átváltják euróra vagy dollárra. Kóra, köszönöm. Ki érzi magát alkalmasnak hogy válaszoljon a bitcoin kérdésre? Kemerul majd Köke kollega fog erről többet mondani, de volt még egy kérdés, mégpedig az, hogy változott-e valami, és hogy csalódottak a képviselők, hogy nem mondtunk többet. Még nem értünk el a célhoz. Ez a folyamat, ez folytatódik, ez teljesen egyértelmű, de a válaszom az, hogy igen, igenis nagyon sok minden változott, és jelentősen javult a helyzet. Szeretnék eh, még egyszer visszahivatkozni, amit mondtam. A német eh, nyomozóhatóság eh, elnöke a Panama papírokkal kapcsolatban azt mondta, hogy a német bankok a pénz mosás elleni küzdelemben példaszerűen járnak el, és egyetlen semmi indok nincs arra, ugye neki nem akar népszerűvé válni a bankok körében, hanem azt mondta, amit tényleg gondol. Persze vannak még feladatok, de kérem, hogy fogadják el azért azt is, hogy már azért egy jó nagy nagy lépéseket tettünk előre. Röviden kiegészítem ezt a, és a bitcoin kérdésre adok választ. Nyilvánvaló, időközben ez már több, mint elméleti kiskapú joghézag, és teljesen jogos az, hogy a negyedik pénzmosas elleni irányelvet módosítani akarják, hogy ez bitcoinnal kapcsolatos szabályozás is megszülessen, és ez egy helyes lépés lesz. Köszönöm, Kora. Nincs több kérdés, akkor Janik parancsolj. Igen, hát a bitcoin, ugye ez nem, a mi, nem ismerjük ki magunkat igazán ezen a területen, így óvatosnak kell lenni. Az ügyvédek számára a bitcoin egy viszonylag veszélyes dolog, mert ez anonim fizetéseket tesz lehetővé, és ez a bűnözők, a bűnügyek számára egy, egy remek lehetőség, egy legkönnyebb út. A nyomozóhatóságok sem látják át teljesen, hogy a bűnözők számára milyen lehetőségeket nyit ez a bitcoinos fizetési rendszer. Hát ez kevésbé biztató, e, amit hallottunk. Fabio de Mázi a GUE képviseletében a következő képviselő mint hamburgi, európai. Nagyon örülök ma, hogy itt a Bérenberg Bank ügyével is foglalkozunk. Kelkert asszonynak annyit mondanék, hogy a kolléganőjének mindenképpen jobbulást kívánok, aki nem tudott eljönni. És sok kolléga nevében mondom azt, hogy borzasztó, hogy valakit elbocsájtanak azért, amit jelentett Kemert úr, Péters urat, aki a Birenberg bank tulajdonosa, és ezért személyi felelősséggel is tartozik a bankért. Most mondja el neki, kérem, hogy én csak azt a következtetést tudom mindebből levonni, hogy elutasítja azt, hogy vétkezett, hogyha itt nem jelenik meg előttünk. Ugyanis Stunce úr elmondta, hogy milyen problémák voltak, például adócsalás elősegítése, nem tartották be a magatartási kódexet, sok-sok minden róható fel a, bank, a Bérenberg banknak. Az a benyomásom, hogy itt iránytű nélkül hajózgatunk. Németország persze nem banán köztársaság a pénze most elleni küzdelemben, de még nagyon sok jó mondásom lenne, akár mondhatnánk, hogy, hogy ez mégis így van. Szeretek visszatalni erre, amit Kemert úr mondott, hogy a Süddeutsche Zeitung jogosulatlanul csak a német bankokra koncentráltak. Azért volt egy tanulmány, azt hiszem a Deloitte könyvvizsgáló cég készítette el, és a Bérenberg banknál azt mondták, hogy minden szép és jó, minden rendben van. És akkor Strunc úr és Kejket asszony, önök is így gondolják, vagy nincs összeférhetetlenség ezen, ezen a területen? És eh, Péter Szúr azt is elmondta, hogy 2013 után ott mindent rendbe raktak, 2013 eh, utáni esetek már nem is eh, merülhetnek fel az anyagokban. És Stinc úr, szerintem ez félrevezet minket, hogyha az adócsalás, adó kikerülés kapcsán csak mindig csak a negyedik pénzmosás irányelvről beszélünk. A Bájlis a Landesbanknál igazgatósági tag volt ön, és azután 2013-ban elhagyta a, a Landesbankot. Most mit csinál a BLB-nél egy igazsági tag, igazgatósági tag, hogyha még ezekről az ügyletekről sem tud semmi. Köszönöm szépen. Hát ez nagyon nehéz lesz mindezeket megválaszolni, de Strunc úr, parancsolja. Először is én a hozzám intézett kérdés, nem, nem úgy értem, érzem, hogy a e, jogosulatlanul a német bankokra túl nagy figyelem hárult a német médiában. Itt e, nem csak e, offshore cégekről beszélünk, hanem arról is, hogy 140 ezer offshore számlát hoztak létre. És itt borzasztó nagy a pénzmosás veszélye, amit felvállaltak, amit ezt a a német bankok, ezért a német bankok és az offshore világ kapcsolata azért továbbra is megvan. És még egy észrevételt hagy tegyek. Bizonyos ügyeket már feldolgoztak a nyomozóhatóságok a német, német bankokkal kapcsolatban, és sok több, több bank is kiterjedtek ezek a vizsgálatok, tehát várjuk meg, hogy milyen ki még ebből, már néhány dolog ki is derült. Ami a Bérenberg bankot illeti, én most itt nem akarok elébe menni, hogy majd a bűnüldöző hatóságok mire jutnak, de sok-sok konkrét ügyről volt itt szó. Én nem akarom mutatni önöket ezekkel az ügyekkel, de két következtetés levonhatunk. Először is Nincs igaza, igazi nyomozás vagy szabályok vagy ha igazából nem mindig derítik ki a dolgokat, és, és nincs meg az akarat a Bafinnál, a bankfelügyeletnél, sokszor azt érzem, hogy igazából nem vállalják fel nagyon intenzíven a, a, a harcot a pénzmosás ellen. És végül igen, célra vezető lenne a súlyos pénz, illetve adó kikerülést felvenni a tényállások közé a pénzmosás elleni irányelven. Itt kicsit profilaxisra is szükség lenne, nem, hiszen szükség, szükség lesz arra is, hogy legyenek olyan nyomozó hatóságok, amelyek tényleg nyomoznak. Egyetlen olyan esetet sem tudok Németországban, amikor a BTK 261. cikke alapján egy bankát elítéltek volna azért ez fura statisztikai adat. Köszönöm. Köszönöm szépen. 2013 ban Kejkert asszony voltak még ilyen esetek? Ha röviden erre válaszolna. Igen, 2013-ban a kockázati jelentés szerint rendbe rakták a Bérendber bankot, de 220 ügyfejtől megszabadult a koroszoktól jellemzően. Persze ennek semmi köze nem volt ahhoz, amit mi bejelentettünk, feltártunk, ezt csak egyszerűen így bejelentették. 2013-ban a vizsgálatuk során azonban néhány ügyfelet nem találtak meg, még 2014-ben is voltak ilyen gyanús ügy, ügy, ügy, ügyfelek, polák, vagy egy libanoni üzletember. 2015-ben őt az USA ofák listájára is rákerült, tehát vagy nem akarták, vagy nem tudták ezeket a még mindig gyanús ügyfeleket megtalálni és megszabadulni tőlük. Aztán, hogy mit vizsgáltak, fogalmam sincs. Az főnököm konfrontált mindenkit azzal, amit ő állapított meg a számlák alapján, hát mindenki megdöbbent, hogy mi hát ez, ez, miért nem mondták erre azt, hiszen egyértelmű volt, hogy itt pénzmosásról van szó. Hát a BDO, a könyv, könyvvizsgáló cég ezután azt mondta, hogy hát ezek az eseteket kellett volna külön-külön talán jelenteni, de így az összeset viszont nem. Ez van az én felmondásomban, és hát ennél nagyobb hülyeséget el se lehet képzelni. Ugye 220 ügyfél, ügyfeletől tehát megszabadult a bank. Kemer úr, akkor a Bayer és a Landesbankra vonatkozó kérdésre, ha válaszolna. Talán még egy apróság. Kemmer a nevem, és nem Kemmert, ha kérhetem. És eh, úgyhogy Pétersz eh, úrnak mondjam el, hogy eh, hogy jöjjön ide, mert máskülönben biztos, hogy vétkes. Szerintem jobb a direkt kommunikáció, ne rajtam keresül akarjanak üzenget, <coughs> üzengetni Péter szónak. Hogy köztársaság vagyunk, ezt a, hát ezt a idézetet nem ismerem, de szerintem ez nem bankokkal kapcsolatban hangzott el, hanem a BKA, a német szövetségi nyomozó hivatal inkább az ingatlan ügyletekkel kapcsolatban mondhatta ezt, tehát ezt a banánköztársaságot most a pénzmosási kontextusban említeni, az legjobb tudásom szerint nem fair és nem méltányos. Végül a Bayern, vagyis a Landesbank, a BLB itt én 2006. január 1-én kezdtem el ott dolgozni, és ahogy mondtam, itt a, mamiket itt felsorolt, azokat én nem tudtam semmit, legyenek kérem fair velem, hagyjuk azt, hogy a vizsgálat lezáruljon, és ne előlegezzük meg azt, hogy a dolgok hogy történtek, és hogy egy igazgatósági tagnak ezt feltétlenül erről tudni kellett volna, lehet, hogy a vizsgálat más eredményre fog jutni, nem sajtójelentések és feltételezések alapján kell itt ítéletet mondani, a, a vizsgálat eredményeképpen ezt a felség, a méltányoság így kívánja. Köszönöm Sven Gigolt a zöldek képviseletében kerekedik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én ezt egy kicsit szerűbben képzelném el. Kemer úrhoz első válaszában Rigner asszonynak azt mondta, hogy arról, hogy a Bayerische Landesbanknál mi történt, arról ön nem tudott. Mit tud arról, hogy a Bayer Banknak Luxemburgnak, Luxemburgban leányvállalatai vannak, amikről már régen kiderült, hogy adó csalást fedeztek. Mit tudott ön erről a Bayer és a bank eh, munkatársaként? Erre várnám a választ, aztán esetleg lesz pótkérdésem, ha lehet. Kemer úr? Szerintem ez nem ö, eh, tartozik a mai vizsgálódás körébe, de Gigolt úrnak azt tudom válaszolni, hogy, hogy a Bayern EB ö, eh, üzleti modell érvényesülés idején én nem voltam a felügyelő tanács tagja, tehát nem vettem részt ezen üzleti modell kialakításában vagy felügyeletében. Továbbra is azt tudom válaszolni, hogy az itt felvetett vagy insinuált összefüggésekről én nem tudok. Pillanat, pillanat, Gigolt úr, most adom meg a szót. Tehát ön nem tudott arról, hogy a Bajresi Bank adó csaláshoz nyújtott volna segítséget, nem jogi értelemben, hanem az üzleti modell részeként. Lehet erről még beszélni, Gigolt úr, én ezzel kapcsolatban ennyit tudok elmondani. Ö, olvassa el a jegyzőkönyveket, én ebben nem vagyok érintett. Köszönjük! Igen, itt most nekünk definiálni kell, hogy mi a mandátumunk. Minden olyan ügyet szeretnénk felderíteni, amely az eddigi vizsgálódások során eddig még nem került terítékre. A Panama botrány kapcsán nem beszélhetünk meg minden csalási ügyet, amely világban előfordul. Azért lenne egy kérdésem: A Német Bankszövetség azt állítja, hogy a tagbankok üzleti modelljeinek felügyelete nem a szövetség feladata. Ezt el kell, hogy fogadjam, de vannak-e olyan etikai minimál normák, amelyeket a bankszövetség tagjai számára előír, és vannak-e olyan rendszerszerű önkontroll szabályok, amelyek a bűncselekményekből származó pénzek forgatásának, masásának kiszűrésére irányulnak. Gigolt úr jobban tudja, mint én. Mi nem vezethetünk be etnika, etikai minimál normákat. Ilyenek nincsenek az, hogy beszélünk-e ilyenekről, nyilván jogos kérdés, igen. Konkrét válasz a konkrét kérdésére. Etikai ö, ö, minimál normák ö, nem képezik a szövetség tagsági feltételét. Igen, mint szövetség, nyilván azt elvárjuk a tagjainktól, hogy jogszabályszerűen működjenek. És ha ez egyedi esetekben mégsem így van, akkor abban a konzekvenciákat le kell vonni, de ez a büntető és gazdasági bíróságok feladata nem a mi felügyeleti jogkörünkhöz tartozik. A jogszerűség vizsgálata mindig egyedi bírósági eljáráshoz kötött. Kajkert asszonyhoz is lenne kérdésem. egyfelől szolidárisak vagyunk önnel, és átérezzük, hogy mi mindent kellett kiállnia. Arra kérdeznék rá, hogy a bankja tudott-e vezetősége, tudott-e ezekről a piszkos ügyletekről, ideértve Péters urat is, aki jelenleg a Német Bankszövetségnél dolgozik ugyancsak, mint Kemer úr. Ő annak idején hogyan reagált, amikor önök feltártak ö, disznóságokat, hogyan reagált ö, annak idején. Tudtam szerint Péterz úr még nem olyan régóta a bankszövetség elnöke, hogy ebben a minőségében felelős lehetne. Péters úr a kockázati elemzésünk után 2013-ban először nagyon értelmes módon reagált, azzal bízott meg minket, hogy vizsgálódjunk tovább. A Bérenberg banknál azonban szerintem nagyon gyengék voltak ezek a vizsgálati struktúrák, belső ellenőrzést rendelt el, csak az volt a gond, hogy ezzel párhuzamosan számos olyan dologra is fény derült, ahol személy szerint az egyik jó barátja érintetté vált, és ettől kezdve az ő hozzáállása is már nem ilyen egyenes volt, és egy idő után olyan sok bizonyíték halmozódott fel, hogy nem tudta, hogy ezekkel mit csináljon, és megpróbált elkerülő stratégiát alkalmazni, elsáncolta magát. Péters úr egyeztetett az én korábbi felettesemmel is. Tudok róla, hogy hatalmas vita volt közöttük, látható volt, hogy ő fél, félni kezdett, hogy ő maga is érintetté válhat, sarokba szorulhat. Szerintem egyszerűen gyáván viselkedett, és mindmáig gyáván viselkedik. Köszönöm szépen. Az EFTD részéről Baltic Sorsnak adok szót. Köszönöm szépen. Kemer úrnak intézem a kérdésemet. Mindeneket köszönöm, amit elmondott, illetve amit felolvasott nekünk. Köszönöm azt is, hogy készen áll együttműködni a parlamenttel és a hatóságokkal. Felolvasnék egy mondatot, idéznék egy mondatot abból, amit ön felolvasott. A a gyanús ügyek jelentésével kapcsolatban itt elsősorban a minőség lenne fontos, és nem annyira a mennyiség. És a véleményében ugyan udvariasan, de bírálja azt, hogy a gyanús ügyek jelentésével kapcsolatban ugye inkább a minőségre tesz, és nem a mennyiségre. Emlékeztetnék arra, hogy a eh, Financial Action eh, Task Force eh, bírálnak állnak adott hangot, hogy túl kevés a gyanús ügyekről szóló jelentés, és ezután ez megnőtt ez a szám. A pénzmosás elleni irányelv alapján egy központi adatbázist kellene létrehozni, és automatikusan kellene az ilyen jelentéseket küldeni, hát tehát megint csak a mennyiség nőne, egyre több ilyen e, jelentés lenne. E, mi az Alternative für Deutschland a pártunkban úgy e, döntöttünk, hogy az titkok feltárását ért fogunk küzdeni, ezért az ilyen központosított adat, adattárolás azért az mindenek előtt a magánszféra sértésének tekintendő. Most a kérdésem, a, mi az álláspontja az indok nélküli tömeges megfigyelésnek, az ilyen automatizált jelentéseknek, és milyen követelményekre lenne szükség ahhoz, hogy tényleg minőség kapjon hangsúlyt a jelentések minősége, és nem a mennyisége. Ha megengedi von Storch azt, hogy itt most nem pártprogramokról beszélünk, hanem fel akarunk tárni dolgokat, most az Kemer úr véleménye érdekelne, mondja von Storch asszony, igen, ezt meg fogja hallani. Amíg én vagyok az elnök, kezét megengedem azt is, hogy néha én is mondjak egy-két mondatot. Kemer úr, parancsoljon. Köszönöm, Van Storkasszony, a kérdést. Először is az irányelv alapján mi nem látunk problémát az ilyen automatizált jelentésekkel kapcsolatban, hogyha gyanús ügy van, akkor arról készül jelentés, de e, ezt talán nem annyira a pénzmosás érinti, hanem a terrorfinanszírozást, hogy a bankoknak elég nehéz tényleg észszerű e, jelentéseket készíteni, mert nagyon nehéz meghatározni a kritériumokat, amelyek az alapján ezeket el kell készíteni, össz együttműködve a nyomozóhatósággal. Ismeri az ECOLEV jelentést, amelyben arról van szó, hogy több feedbackre lesz szükség a nyomozóhatóság részéről, de még ezen is túlmegyünk a terrorista, terrorizmus elleni küzdelem kapcsán, impulzusokra van szükség a nyomozó hatóság részéről, gyakran e- ennek alapján lehet e- észszerűen gyanús ügyek jelenről jelentéseket készíteni. Sok százezer ilyen jelentés van az egész világon, és másutt is halljuk azt, hogy panaszkodnak, hogy aztán a hatóságok ezekkel nem tudnak igazán mit kezdeni a fakta kapcsán, ezért erre van lehetőség, és mi is minden tőlünk telhetőt megteszünk. Szeretne valaki kiegészíteni talán az ügyvédi kamara részéről, Janik úr? Azt hiszem, hogy amikor a harmadik pénzes ellen irányelv átültetéséről volt szó, azt javasoltuk a német ügyvédi kamerának, hogy a pénzmosás ügyek megbízottja a felmondás kapcsán ugyanilyen védelmet élvezen, mint üzemi tanácsi tagok vagy súlyos fogyatékossággal élők gondolhatnánk akár, hogy egy hatóság lássa ezt a feladatot, a pénzügyi felügyelet, vagy az üzemi tanács, üzemi tanács engedélyét, ezt tegyük, ezt, e, engedélyhez kössük ezt, ugyanis jelenleg a pénzmosási ügyek felelősei nem igazán élveznek semmilyen védelmet. Németországban elég nagyon rossz a helyzet az ilyen megbízottakkal kapcsolatban, és speciális felmondás elleni védelem alá kellene helyezni az ilyen speciális megbízottakat a különösen fontos területeken, és egy ilyen terület nyilván a pénzmosás. Köszönöm szépen, még jó, röviden. Csak két dolgot szeretnék kiegészítésképpen mondani. Én adónyomozókkal beszéltem arról, hogy Németországban a bankok miért generálnak ilyen borzasztó sok gyanús ügyjelentést. És azt mondta nekem, hogy ő úgy érzi, tehát az egyik adónyomozó azt mondta nekem, hogy e, szerinte e, sok jelentés hátterében az áll, hogy a bankok e, a nem kedvelt ügyfelektől akarnak ilyen módon megszabadulni, akik mondjuk túl keveset fizetnek a banknak. Azzal egyetértek -e, úr, hogy igen, a minőségre kellene helyezni a hangsúlyt a gyanús ügyjelentésekkel kapcsolatban. Azután azok az ügyek, amelyeket mi feltártunk német bankoknál a Panama iratok kapcsán, amelyre meg tudjuk ítélni, beszélni. Összességében soka, soknál volt red de nem generáltak pénzmosást. És ez egy probléma, tehát nem mindig, nem az igazán illegális ügyekről készülnek ezek a jelentések. Jó, köszönöm, ezt is meg fogjuk vizsgálni. Thomas Mann, miután Pretzeller kollega nincs itt. Köszönöm, elnök úr. Nagyon világos célra vezető kérdéseket tettek fel a kollégák. Igen, mit a PANA, ez egy vizsgáló bizottság, ezt látniuk kell. Kemerül, ön azt mondta, hogy több mint 200 ezer ilyen offshore cégre derült fény, és ez a német bankok érintettsége csak 0,5 százalék, tehát itt egy ilyen 120 ilyen e, német cég érintett. E, de az offshore cégek száma megváltozott a panama iratok e, nyilvánosságra kerülése óta, vagy ezek még mindig megvannak ezek a cégek? Az ötödik pénzmosás elleni irányelve hivatkozva nem kellene megpróbálni következőt megfontolni. Tehát egyrészt a magánszféra védelme, igen, ez nagyon fontos, a bankok ezt mindig kihangsúlyozzák az ügyfeleikkel szemben, de másrészt a gazdaság, az ügyfelek gazdasági helyzetével kapcsolatban szükség lenne a transzparenciára. Ez ügyben csinál valamit a bankszövetség, mert ugye az kevés, hogy a panaszokat gyűjtjük, a megoldásokra kell javaslatokat tenni, tegyük. Janik úrhoz fordulok. Elhangzott az, hogy a német bankok igenis segíthetnek az ügyfeleiknek abban, hogy kikerüljék az adót, hogyha a kár, az adó bevétel kiesés nem Németországot sújtja, ezt mondta. Ez egy nagyon érdekes megjegyzés. A német pénzmosás elleni jogszabályokat ki lehetne esetleg egészíteni egy világos, transzparens regiszterrel, amiben az összes postafiók cégbe kerülne. Van bármilyen sikeres lépés, erőfeszítés, amit önök vagy európai együttműködéssel elértek? És itt ne csak a Bérember bankról beszéljünk, eh, illetve miután a meg eh, bankról beszélünk, hogy mondjam egy hamburban Hamburgban nekik egy gyönyörű eh, épületben tanyáznak. Köszönöm még Emmanuel Morel van a listámon, az SZND képviseletében, Romana Toms a néppárt képviseletében, és Luke professzor a KSDI-ban, és így tartani tudjuk a kereteket. Ki kezdi? Ön parancsoljon. Zum Transparenzregiszter. Az átláthatósági nyilvántartással kapcsolatban a negyedik pénzmosás elleni irányelvhez kapcsolódik ez, ez egy nagyon fontos lépés a jó irányba, ugyanakkor sajnálatos módon, bármennyire jó is, hogy ilyen van, az átláthatóságot ez csak részben segíti, a teljes átláthatóság sokkal nagyobb falat. Ha rákérdeznek, hogy ki a gazdasági ügyekért felelős, akkor kiderül, hogy nem lehet sohasem ezt kideríteni. Tehát ez jó lépés, de fontos az, hogy minden pénzintézetnek legyen saját pénzmosás ellenes struktúrája, rendszere, működő képes. Az, hogy belepillathatunk ebbe a nyilvántartásba, ez önmagában ez még nem sokat jelent. Gyakran kiderül, hogy a feltüntetett név eh, helyett teljesen más a valódi felelős. Tehát ha az átláthatósági nyilvántartásba a cégek Fekete Pétereket neveznek és írnak be, akkor sok értelme nincs. Eh, a valódi gazdasági felelős ettől még strómanokon keresztül kivonhatja magó, magát a felelősség alól. A strómant nem lehet felelősségre vonni. és ha látjuk a strómant a listán, és elkezdünk vele szemben eljárni, akkor kiderül, hogy ja, nem is ő a felelős, de nem tudjuk, hogy ki az igazi felelős. Paul asszony, jött egy kérdés, hogy milyen a német adó jogszabályok érvényesülés Németországon kívül. Köszönöm. A 370-es cikk vonatkozik ide. Ez védi az a német adó érdekeket külföldön is. Magyarul Németországban felelősségre vanható büntetőjogilag az, aki Németországon kívül német pénzügyi érdekeket sért. De a gyakorlatban aztán kiderül, hogy hiába van az a jogszabály, ha Amerikában működik egy cég, vagy Svájcban, és ott ö, szóval nagyon kevés olyan eset van, hogy Németországban felelősségre vonható lenne egy német pénzügyi érdekeket sértő külföldön működő személy, vagy cég, vagy bank. Tehát sajnos ez egy szép, de kevéssé betartható jogszabály, úgyhogy itt még bőven lenne mit javítani a gyakorlatom. Köszönjük szépen! Kemesz úr, azt hiszem önhöz is irányult egy kérdés, hogy hogyan lehetne még jobban lecsökkenteni ezt a 0,4%-ot. Hötje úr válaszol. Kemer úr már elmondta bevezetőjében, hogy mi is csak a sajtóból szedjük az adatainkat, mert minden egyes bankunk minden egyes tranzakciójával kapcsolatban nem vagyunk kompetensek, ezeket nem is ismerjük, és pláne nem vállalhatunk értük felelősséget. De a trend jó, csökkent az ilyen jogsértések aránya, és a Panama botrány kapcsán a bankok azért rájöttek arra is, hogy az saját reputációjuk szempontjából sem jó, hogyha ö, ilyen ügyek kapcsán szerepel a nevük, tehát elkezdtek eljárni az ügyekben. Ami az átláthatósági nyilvános, nyilvántartást illeti, örülünk, hogy ez bekerült a negyedik pénzmosás elleni irányelvbe. És eh, aki a nyilvántartásba bekerül, annak a szemét el kell, hogy fogadjuk, erre nincsen ráhatásunk, hogy az egyes cégek hogyan próbálják a felelősséget hárítani abból kell kiindulnunk, ami bekerül nyilvántartásba. Sajnos már 10.45 van, és 10 óra 45-ig tart ez az első panel. Morel kollégát, Toms kollégát kérem, hogy akkor nagyon röviden kérdezzenek még, és akkor arra egy nagyon rövid választ még megengedek. Morel úr. Merci, monsieur président. en effet, je... Köszönöm szépen, és tényleg rövid leszek. A Német Bankszövetséghez fordulok, remélem, hogy meghallgatnak. Nem a német helyzetről szeretnék beszélni, mert azt nem is ismerem jól. Én a francia bankrendszert sokkal jobban ismerem, de nem gondolom, hogy azok sokkal jobban jártak volna el. Nagyon fontosak a felszólalások, de ugyanakkor el is küldtek nekünk írásos válaszokat is, amiben nagyon részletesen választ adnak a kérdésünkre, és ezen keresztül elgondolkodhatunk a Panama akták ügyein és az adóoptimalizációról. Most először találkozunk olyan pénzügyi szakemberekkel, akik konkrétan kimondják azt, hogy hogy mi történt, tehát hogy a bankoknak semmiféle felelőssége nincsen abban, ami történik. Önök például azt mondják itt a dokumentumban, hogy túlságosan túlságosak a ellenőrzések a banki tranzakciókon. Önök szerint tehát túl sok a jogszabály. Egy kérdésről volt szó, ne haragudjon. Tehát ön úgy gondolj, önök úgy gondolják-e, hogy túlságosan ezek az ellenőrzési követelmények? Önök azt is mondják, hogy a fogyasztók azok, akik az adójogi kötelezettségeiknek meg kell feleljenek, tehát ők a felelősek, ezt komolyan gondolják? Hát nagyon sokszor azért már bocsánat, de a fogyasztó vagy az ügyfél csak akkor képes ilyen bonyolult pénzügyi tranzakciókra, hogyha valaki segíti abban a banktól. Hallgassuk meg a kérdéseket, és majd egyben jönnek a válaszok. Tomasszony. Imám vprašanje za gospoda Kemerja. Egy kérdésem lenne Kemmer úrhoz. Meg is várom egyébként, hogy mindenki megtalálja a megfelelő csatornát. Nos, először is azt szeretném elmondani, hogy azok, akik adócsalásba vagy pénzmosásba kezdenek, nekik segítségre van szükségük, ők ezt egyedül nem tudják megvalósítani. Bankokra, tanácsadókra és más segítőkre van szükségük ebben a folyamatban. Az én véleményem szerint a bankok részben felelősek is er-, erre vonatkozólag, ők egy láncem ugyan, de mégiscsak felelősek. Kemmer úr, ön szerint a bankok szerepüknél fogva magukra kellene vállalják a teljes felelősséget a, fej, a pénzmosás kérdésében. Kérem, hogy igennel vagy nemmel válaszoljon. Egy másik kérdés, globális folyamatokról van szó. Most itt az Európai Parlamentben ülünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk korlátozottak a cselekvési lehetőségeink, de ennek ellenére ez nem jelenti azt, hogy semmit sem tehetünk. Hallhattunk nagyon explicit felhívásokat, hogy arra vonatkozólag, hogy aktívabban lépjünk fel ezen a területen. Kérem, hogy mondják el, hogy konkrétan mi mit tehetünk annak érdekében, hogy sokkal hatékonyabb legyen az alkalmazandó jog. Egyrésztről ugye jogalkotásról beszélünk, eléggé hatékony-e, betartjuk-e, vagy megsértjük a jog, jogszabályt, és egyáltalán megfelelő-e ez az egész jogalkotás erre a területre vonatkozólag. Egy másik terület inkább az erkölcsi kérdéseket veti fel, miután a bankok segítik ezeket a tevékenységeket, vajon ők erkölcsösen járnak el? Értem én, hogy sok minden foglalkoztatja neked, de rövid kérdésről volt szó, Bent Luke. Höse úrtól kérdeznék. Ön azt mondta, hogy sok legális okka lehet annak, hogy valaki offshore céget alapítson. Szeretném ö, tudni, hogy legitim okokat is ismere, és elmondaná nekünk, hogy melyek azok a legitim okok, amelyek alapján offshore céget lehet létrehozni. A legitim azt hiszem jól definiált ö, fogalom, én legalábbis úgy értem ezt, hogy az adó ö, kiskapu kihasználása szerintem nem legitim ok. Tud-e ön valódi legitim okot arra, hogy valaki offshore céget alapítson, és a bankok szerint elfogadható lenne-e az, hogy ö, csak akkor hoznak létre offshore vállalkozást, ha konkrét legitim okot tudnak írásban emellett felsorakoztatni. Lese úr, Luka úrnak válaszolnék először. Nemrégiben volt alkalmam a Német Családi Vállalkozások Szövetségének vezetőivel beszélni, és ők is ezt követelték, hogy legyen transzparencia regiszter, és lehessen lekövetni minden összefonódást. A családi vállalkozások maguk részéről elfogadnák egy ilyen morális kódex érvényesítését. Ugyanakkor szerintem legitim ok lehet az, hogyha valakinek ö, jogszerűen szerzett vagyona van, azt ö, olyan helyen tartsa, amely ugyan adóköteles és adózik is utána, de amely nem ismerhető bárki számára. Az adószabályokat be kell tartani, Kemer úr. A rövid idő alatt megpróbálok válaszolni összefoglaló módon. Szerintem itt elsősorban arról van szó, hogy a bankok segítik-e, támogatják-e a pénzmosást és adócsalást. Általában véve szerintem egy banknak sem érdeke az, hogy most nem halljuk már a felszólalót, a mikrofonja kikapcsolódott. Entschuldigung, ja. Nézést, akkor újra kezdem. Nem kell legelőről. Tehát sem, egy banknak sem érdeke hogy a jogszabályokat megsértse, és a tisztán jogi okok mellett gazdasági oka is van ennek. A reputációs veszteség túl nagy lehet egy bank számára, hogyha kétes ügyetekbe keveredik. Tehát a bankok számára a saját becsületük, jó hírnevük fontos általában, és ez az utóbbi évek során egyébként jelentősen nőtt tovább, vált, tehát az úgynevezett reputational risk, a jó hírnév kockázata egy egyre növekvő és ható faktor. Köszönöm szépen mindennyieknek, azt hiszem zárszóra nincs idő, lesz jegyzőkönyv, mindenki majd ezt megkapja, aki jelen volt. Köszönöm meghívott előadóinknak, hogy eljöttek, és válaszoltak a kérdésekre, a válaszaikat fogjuk értékelni és lesznek még pótkérdéseink, amennyiben megengedik, és követni fogjuk azt, hogy mi történik az ágazatban. Most kénytelen vagyok lezárni ezt a, a napirendi pontot. Öt perc szünetet rendelek el, mert teljesen más körben fogjuk folytatni a vitát. A Nordea bank és egy másik európai régió ügyleteiről lesz szó. Öt perc múlva folytatjuk. Okay. Ich bitte, Platz zu nehmen, um den zweiten Teil zu eröffnen. Äh, wir haben. Äh, Természetesen megvan a korábban összeállított hozzászólói listánk, de hát láttam, hogy 30 képviselő volt körülbelül jelen, szinte végig, úgyhogy az érdeklődés az adott, holott itt a parlamentben több párhuzamos szakbizottsági szavazás is zajlik, de köszönöm, hogy itt vannak. A második panelt nyitom meg, a Nordea Bank a téma. Örömmel üdvözlöm Szőrenzen urat. Hol van? Sören Christensen, igen, igen. Søren Christensen, a Danish Broadcasting Corporation-től oknyomozó újságíró, az oknyomozó újságírók nemzetközi konzorciumának tagja. Matthew Elderfield úr, üdvözlöm, aki compliance csoport vezetője a Nordea Banknál, és Chef Ekval a Nordea vezetője, Björn Wiese, és eh, Andreas eh, Steen, Mannheim Lorsning, az skandináviai térség eh, bank szövetségei képviseletében. Önök végig itt voltak, úgyhogy látták, hogyan zajlik egy ilyen meghallgatás, nem kell elismételnem a szabályokat. Az interneten keresztül is követhető, az ülési jegyzőkönyvet is vezetünk. Rögtön el is kezdjük, és először Christensen úrnak szeretném megadni a szót. Köszönöm szépen, tisztelt európai parlamenti képviselők! Köszönöm, hogy meghívtak, hogy elmondjuk a Panama iratok kapcsán, amit a Nordea bankról feltártunk. Egy kis prezentációval készültem. Úgy gondolom, hogy a bankok kulcsfontosságú szerepet játszanak az offshore ügyletekben. Szintén mindig a bankok, legalább egy bank vagy több bank is részt vesz az ilyen ügyletekben. Ezért a bankok szerepe különösen fontos, hogyha meg akarjuk állítani az Fonszekához hasonló irodák tevékenységét, akkor a bankokig is el kell jutnunk. A skandináv országok képviseletében már körülbelül egy évig vizsgáltuk a Nordea bankok. Most szeretném példaszerűen a összefoglalni ezt, amit találtunk. 11 ezer hitünk volt, mint egy 4 ezer Nordea ügyfele találtunk a Panama iratokban, mindegyiknek kapcsolatban állt a Mossack Fonseca-val. A Mossack Fonseca itt a e, Nordea luxemburgi irodájából intézték. A Mossack Fonseca-val e, együtt működött a Nordea Bank, és összességében 500 bank, mintegy 15 ezer céget közvetített a Mossack Fonseca-hoz. A e, Nordea szoros kapcsolatban állt a e, Mossack fonsekával többször is e, bonyolítottak le találkozót velük. Talán itt látják a képernyőn, hogy a, a cél nyilvánvalóan az volt, hogy ne adó elkerülésben nyújtsanak támogatást például Dániában, vagy más EU országokban. feltártuk, hogy mennyire abszurdak a konstrukciók. A Nordea többször is írt egy három éves időszakban a Mossack Fonseca igazgatójának, aki közben már elhalálozott. Ez a probléma, hogy már évek óta halott ez az igazgató amikor utoljára értünk erről, akkor megtudtuk, hogy nyolc éve eh, halott már eh, Scott asszony, eh, de ez nem számított. A Nordea csak azt akarta, hogy legyen egy másik igazgató. Ezek olyan vállalatok, akik papíron valós vállalatoknak kell, hogy tűnjenek valódi igazgatókkal. Találtunk egy másik kétes ügyletet is a Nordeánál, amikor visszadátumoztak dokumentumokat. Egy Dán Nordea munkatárs, aki Luxemburgban dolgozott, két évre visszadatáltatott egy dokumentumot. 2012-ben küldték el erről az e-mailt. A Mossack Fonseca szívesen segített ebben a visszadátumozásban, sőt, erre megvan egy, egy tarifájuk. Ez az egyetlen olyan részlet egyébként, amit a Nordea elismert, elismerte, hogy itt hibát követtek el, amikor a Nordea a luxemburgi vezetőjével tárgyaltunk, aztán később mégis megvált, máshogy gondolták és visszavonták a beismerést. A Nordea persze nem egyedül segíti az ügyfeleket ilyen konstrukciók létrehozásában. A Iszke Bank a legnagyobb Dán bank, ő is felbukkant a Panama iratokban is, és az offshore leaks is. 2013-ban ellátogatunk Svájcban a Iszke Bank fiókjaiba, és ott megpróbáltuk feltárni, hogy például Nagy-Britanniában tüntettek el pénzeket, Gibraltárban, illetve Svájcban. Ugyanazokban a dokumentumokban megtaláltuk azt is, hogy nagyon kevés adót, vagy egyáltalán semmilyen adót nem fizetett a világ leg, egyik legnagyobb könyvvizsgáló cége, a VNY. Ugyanaz a gyakorlat, mint a bankoknál. Ugye ügyfelek nélkül nem lehet ilyen adókonstrukciókat kitalálni és működtetni, mert túl bonyolultak a, a szabályok. A Nordea miután felmérni mi nyomozásunk eredményeit közzé tettük, reagált, de a Nordea csak a 137 e, aktív céget ellenőrizte, mi viszont 400, több mint 400 céget találtunk. És a 137 cégből a Nordea a tavalyi beszámolója alapján e, kb. csak a felét e, ellenőrizte igazán, és még négy hónap később se tudták igazolni, hogy tényleg elvégezték végezzék az ellenőrzésüket. A Nordea azt mondta, hogy ezek, nem, ezek a cégek nem aktívan vég, követek el adókiátszást, vagy adócsalást, de ismert adóparadicsomokban postafiók cégeket hoztak létre ezek a cégek. A Nordea azt állította, hogy ezek a számlák már 2009 óta léteztek. De láttunk olyan dokumentumokat, hogy mégis visszadátumoztak dokumentumokat, igazgatók, amikor ez mindez kiderült, a Norda először is kategorikusan elutasította azt, hogy bármilyen módon részt venne adó kiátszásban, ők azt mondták, hogy ők minden jogszabályt betartanak. Aztán 24 évvel később bocsánatot kértek, és a svéd ma megjelentek, és megígértek, hogy a Mossack Fonsecahoz fűződő összes kapcsolatukat meg fogják szüntetni. Az egyik konklúzió az lehet, hogyha egy bank azt mondja valakinek, hogy ezzel vagy ezzel a céggel nem működjön együtt. Nos, a Nordea még a mi feltáró munkánk után sem tette meg ezt. Nagyon szereti meghallgatni, hogy a Nordeát mi akadályozta meg abban évekkel ezelőtt, hogy ezt a lépést megtegye. Köszönöm, Köszönöm szépen, Krisztensen úr. Itt a panelban abban egyeztettünk, döntöttünk, egyeztünk meg, hogy mindig egy újságíró kezdi a szöveget, utána a bank alkalmazottja. Most a Nordel bankot halljuk. Um, Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és a mai napon részt vehetek az önök találkozóján, és hozzájárulhatok ehhez a fontos vitához, amit az Európai Parlament a pénzmosás, az adóelkerülés, adócsalás, offshore cégek és végső kedvezményezettek kérdésében vezet. A Nordeától jöttem, három hónapja dolgozom a banknál, és Johan Ekvál is itt van velem, kollégám, aki tavaly kilenc hónapon áttöltötte be ezt a posztot, és a privát banking kérdésében szakértő. Szerettük volna 2016 elején végzett kutatásunkat az önök rendelkezésére bocsátani. Azzal kezdeném, hogy ez a legnagyobb bank az északi országokban, amelynek a legszigorúbb az etikai kódexe, és mi felelősnek érezzük magunkat. Mi tudjuk azt is, hogy magas standardjeink szintén a jogalkotónak van alárendelve. Mi a médiával együttműködünk, és számunkra nagyon fontos, hogy gyakorlatainkat a közigazgatás is ellenőrizni tudja. Ugyanakkor nagyon komolyan vettük a megtanult leckét, és megpróbáltuk a compliance standardünket javítani. Ugyanakkor szeretnénk a bankkultúrát is javítani, etikus, és elszámoltatható rendszert szeretnénk bevezetni. Világos az is, hogy a Nordea csoport a helyi audit, illetve jogi tanácsadók cégeivel való együttműködését is ennek kívánjuk alávetni megfelelő módszertanon keresztül. Ennek a mostani kutatásunknak vagy vizsgálódásunknak a tárgyát képezték az önök vizsgálódásainak tárgyát képező kérdések, és ezért mi a saját kutatásunk során rájöttünk arra, hogy milyen sok probléma adódott. Arra is rámutattunk, hogy a Nordea Luxemburgban valójában olyan öm, a jogot alkalmazott, amely sokkal szigorúbb volt a meglévő jogszabályoknál, de ezt a saját belső szabályzatot nem eléggé szigorúan vették a luxemburgi banknál, tehát ilyen módon hozzájárultak az adóelkerüléshez. Mi megpróbáltuk megváltoztatni az EMI standardekhez kapcsolódó procedúráinkat, és javítani szeretnénk a compliance kereteinket. Elmondom most, hogy milyen konkrét dolgot tettünk. Több mint száz bankszámlát zártunk be a Panama ügyeknek köszönhetően. A luxemburgi ügyleteinket is nagyon minimálisra csökkentettük, és az éremel és adóügyekkel kapcsolatban teljesen átdolgoztuk az eljárásainkat, és magas standardeket fogalmaztunk meg, egy új etikai bizottságot hoztunk létre, hogy minél szigorúbban tudjuk ellenőrizni az etikai kódex megvalósulását a bankon belül. A szigorúbb feltételek vonatkoznak az offshore struktúrákra és a privát banking ügyfeleinkre is, noha ezek nagyon bonyolult ügyletek. Teljes mértékben beépítettük a luxemburgi leányvállalataink működését a Nordea anyacégébe. Látjuk, hogy sok minden javult ebből a szempontból, de úgy gondoljuk, hogy továbbra is még feladatok válnak ránk, hogy az új magatartási etikai kódexünknek meg tudjunk felelni. Egyre keményebb jogi elvárásokra, illetve szabályokra van szükség annak érdekében, hogy ezt az egyre bonyolultabbá váló pénzügyi világot megfelelőképpen ellenőrizni lehessen. Nézzük, hogy mikre mutatott rá a tapasztalatunk. Valójában arra van szükség, hogy szigorúbban vegyük a már meglévő szabályokat, nagy valószínűséggel ez már önmagában hatalmas változást hozott volna, a svéd hatóságok legalábbis ezt így látják. Ugyanakkor az adóügyi bejelentési kötelezettségeinkkel kapcsolatban rájöttünk arra is, hogy vannak olyan területek, ahol lehetne erősíteni a nemzetközi és európai jogalkotó részéről a kereteket. Például a corporate substance kérdésében, valamint a dokumentumokra vonatkozó kötelezettségek terén. Remélhetőleg ezt mélyebben meg fogjuk tudni önökkel vitatni, és várjuk az önök kérdéseit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elderfield úr, ha jól értékelem a helyzetet, akkor önök tettek dolgokat, de ezt szeretnénk mi jobban látni. Vissza úr, Stén úr, ki kíván először felszólalni. Visszel úr, a Nordic régió egyik vezető ügyvédi ö, cégének ö, képviselője. Nem halljuk önt. Elnézést. Jó reggelt kívánok, elnök úr. Tisztelt képviselők. Köszönöm a meghívást, és hogy elmondhatjuk, hogy milyen konklúziókat vontunk le a Panama botrány vizsgálatai kapcsán. Nordának két ellenőrző rendszere van, az operatív kockázatokat feltárandó. Ezek belsőleg független ellenőrző szervezetek elvileg. Őket bízta meg a cég az ügyek kivizsgálásával az a NODA elnöksége főigazgatója felügyeli őket, mi azonban független módon vizsgálódtunk. Mi, nekünk nincsenek magán kötődéseink, mi az üzleti jog alapján működünk. A mi vizsgálataink alapján feltártuk, hogy korrupciós ügyletek vannak üzbegisztáni vonatkozásúak a Nordea hátterében, és a svéd szabályozó hatóság tudomására hoztuk ezt, illetve kértük, hogy vizsgálja felül azt, hogy milyen a bankok irányítása, kockázatelemzése, és konkrétabban a Nordea luxemburgi lerakatának működése, és tegyen erről jelentést, hogy milyen offshore struktúrákat működtet a Nordea külföldön, illetve hogy milyen intézkedéseket kívánnak tenni a feltárt tények tükrében. A vizsgálódás elkezdődött a Nordea Compliance vonatkozásában, és el kell, hogy ismerjük, hogy ez szakszerűen zajlott a NODA részéről, tényfeltárást folytattak, és semmilyen bizonyítékot nem hagytak ki a eljárás végén levont konklúziókból. A saját vizsgálódásunk során mi is megkérdeztünk bizonyos döntéshozókat, politikusokat, elnökségi tagokat, és összevettettük a mi általunk feltárt adatokat a Nordel vizsgálatával. Több mint 800 dokumentum tartozik ebbe a körbe, meg hallgattunk számos releváns személyt. És szorosan követtük, hogy a Nordel Groupnál hogyan működik a compliance, az operatív kockázatok folyamatos feltárása. A belső vizsgálat és a mi külső vizsgálódásunk közös eredményét egy júliusi 2016-os júliusi sajtókonferencián ismertettük a közzel. Nyilvánosságra hoztuk saját vizsgálatunk eredményeit. Ezek bárhol elolvashatók. 2009-ben a Norda Luxemburg tett ugyan néhány lépést az átláthatóság növelésére, ez ma is elhangzott a Norda képviselőjének beszámolójában, Sőt, elhatározták, hogy a bankiparban szokásos normákon túlmutató szigorúságot alkalmaznak majd. A belső folyamatokat most onshore transition néven illetjük, amely új etikai kódexet vezetett be a luxemburgi branch működésében. Nekünk tudomásunkra jutott ugyanakkor, hogy az ansor átállás ö, nem volt teljes körű, ö, nem az offshore struktúrákat, mint elvetés struktúrát támadták meg, csak bizonyos vonalakat. Ö, a pénzmosás elleni, a terrorizmus finanszírozás elleni ö, küzdelem keretében a bank valóban elkezdett belső vizsgálódásokat az ügyfelei háttere tekintetében, de magát az offshore rendszert nem tartják illegitimnek, ugyanakkor az ezzel járó kockázatokat szerintünk nem mérték föl teljes körülön, és ráadásul az eldöntött intézkedéseket sem ültették át teljes körülön. Az AML KYC eh, követelmények továbbra sem teljesülnek a luxemburgi fiók tekintetében. Összességében, ha le kéne vonni következtetést, azt mondanám, hogy miközben a luxemburgi bank tudatában volt súlyos kockázatoknak pénzmasási értelemben, a kock, az ilyen típusú kockázatokkal eh, eh, kapcsolatos ügyleteket nem szüntették be teljes körűen, csak részleges volt a feltárás, és a luxemburgi igazgató tanács csak részleges intézkedéseket hozott. Az offshore struktúrák inherens kockázatai továbbra is fennmaradnak, és a Nordel továbbra is jó étvágyjal megy bele kockázatos ügyletekbe. A belső vizsgálat nem tárta föl teljes körűen a kockázatokat. A luxemburgi intézkedések tehát jó irányba indultak el, de megálltak félúton, és összességében azt kell, hogy mondjuk, hogy nem kielégítő az, az eljárás és intézkedés csomag, amit ez alapján a Norda a Luxemburg elfogadott. Meghirdették ugyan az etikai kódexet, az ansor átállást, de ezt nem hajtották végre. A Nordánál továbbra sem teljes körül a kockázatfeltárás, és eh, a belső vizsgálat eh, ugyan szakszerű volt, de nem volt teljes körű, és fontos azt is megalapítani, hogy ö, amit feltárt a belső ellenőrzés, az igaz, és nem hagy ki semmilyen dokumentumot, csak éppen nem volt teljesen ö, teljes körű. Köszönöm szépen Björn Riszének, és másik két előadónknak. Az eljárást ismerik, Először a két társelőadó következik, eh, Jeper Kóport először Dániából. Köszönöm, és köszönöm szépen, hogy jöttek a, eh, ide a szakbizottsághoz, a vizsgálóbizottsághoz. A panamai iratokból kiderült, hogy volt hét olyan eset, amikor a Nordea munkatársai azt kérték a Muszák Fonszakától, hogy visszadátumozzanak eh, dokumentumokat, 2012-ben három Dán ügyfélnél eh, fordult ez eh, elő, tehát már, eh, és már 2010 óta folytattak ilyen gyakorlatot. De önök azt a és mondták le, hogy semmi illegális dolog nem történt. Akkor hogy lehet hogy dokumentumok hamisítását, hogy lehet legálisnak tekinteni? A másik dolog. Na, de folyamatosan azt mondja, hogy arra kérte az ügyfelekről, hogy ők mindig legálisan jelentsék be a vagyonukat a saját adóhatóságuknak. Akkor a Panamában és Virgin szigeteken miért hoztak létre mégis offshore cégeket ezek az ügyfelek, és miért nem regisztrálták azt, hogy ki a tényleges tulajdonos, a beneficial owner? Miért segített a Nordea az ügyfeleknek ebben? Miért nem akarták megtudni, hogy ki a tényleges tulajdonos ezeknek a cégeknek? Mindig vannak ügyvédi irodák, akik segítenek, létrehoznak ilyen struktúrákat. Önök azt, hogy azt állítják a ügyvédi iroda képviselői, hogy önök nem segítettek az ügyfeleiknek létrehozni a pénzmosás céljaira, vagy elkerülés, vagy a finanszírozásra és felhasználható struktúrákat? Köszönöm. Ki kezdi? Elderfield úr. A tényleges tulajdonos, eh, illetve a ügyvédi meghatalmazás kérdésével kezdeném. Ez eh, luxemburgi jog eh, alapján kell megítélni, hogy ez bűncselekményt testesíte meg vagy sem. Tulajdonképpen a munkatársaknak nem kellett visszadátumozni ezeket a dokumentumokat, erre nem volt szükség. Er, és hogyha azt a kérdést nézzük, hogy egyáltalán mit tettünk az offshore struktúrák ellen, vagy ezekkel kapcsolatban. Mi először is az AML kötelezettségnek tettünk eleget, tehát a pénzmosás elleni szabályoknak, azután vannak minimum követelmények, amelyek az adó követelménynek való megfelelést célzik elő. Ugye a múltban az AML kapcsolatban, ha ezt jobban csináljuk, meg lehetett volna akadályozni ezt a problémát, és akkor eljuthatnunk volna a tényleges tulajdonosig, hogy honnan származnak a pénzek. Nagyon sokat ruháztunk be, hogy ezt jobban tudjuk csinálni, javuljanak a sztenderdek. Hogy az, tehát az AML sztenderdek is jobbak legyenek, ügyeknek, és azután a compliance és a fatka kötelezettségeknek, ha meg tudunk felelni, akkor eljutunk a tényleges tulajdonosig. De ezen a területen a minimum standardek olyanok, hogy Ugye meg kell nézni, hogy az egyetem az ügyfél miért rendelkezik offshore struktúrával, a múltban ezt még igazából nem vizsgáltuk meg elég jól, de most ebben már sokat javultunk, és hogyha jobbak lennének a nemzetközi sztenderdek, akkor jobban meg tudnánk mondani, hogy milyen, melyik offshore struktúrák elfogadhatók, és melyek nem. Majd erre bővebben is kitérhetek, ha lehetőségem lesz, elnök úr. Eckhard úr, ez, szeretnék gratulálni ahhoz a következtetéshez, amit levont a az ügyvédi meghatalmazás kapcsán itt több kumulatív kritériumnak kell teljesülnie, mielőtt valaki azt mondhatja, hogy a visszadátumozás bűncselekmény. És amit, amit úgy találtunk, hogy tényleg, hogy hiányzik, az az, hogy nem volt olyan munkatárs, aki konkrétan hasznot húzott volna ebből a visszadátumozásból konzultáltunk Luxemburgban helyi ügyvédekkel, és ott sem tapasztaltuk azt, nem volt olyan bizonyíték, miszerint lett volna ilyen viszont természetesen nem fogadjuk el a visszadátumozást, és ezt a következtetéseinket ennek tükrébe vontuk le. Hát a dokumentumok visszadatálása, hát ez, ez még szerintem én mindig úgy érzem, hogy ez bűncselekmény. Kofort úr, még van egy kis időnk, kérdezzem. Csak egész röviden, hát remélem, hogy a dokumentum hamisítás nem legális tevékenység Dániában. Hogy bel, bels, ennek milyen következményei voltak a Nordeánál, az, az is érdekes. Nem válaszolta meg a második kérdésemet. Ki tudja jelenteni, hogy a Mossack, Mossack Fonsecahoz hasonló cégekkel a jövőben nem fognak együtt működni, vagy semmilyen kapcsolatuk nem lesz, hiszen vannak még ilyen hasonló a Mossack hogy jogi cég, vagy ügyvédi irodák. Ami a következményeket illeti, a visszadatálásban résztvevő munkatársakkal kapcsolatban indult belső fegyelmi eljárás. De szerintem ez, ez, ez rossz, ha ezt vizsgáljuk, hiszen itt ez fiatal munkatársakról volt szó, és az idősebb vezetők, akik részt vettek, számukra pénzügyi következmények lesznek, bónusz megvonás, vagy csökkentették a bónuszukat összhangban az EU joggal és eljárásokkal, tehát pénzügyi következmények lesznek a számukra hogy jövőben hasonló cégekkel, mint a Mossack együtt együttműködünk-e. Nos, a Mossack Fonseca-val megszüntettük a, kapcsolatot, de azért nehéz azt mondani, hogy vannak olyan cégek, amelyek jók, amelyek rosszak. Azt kell megnézniük, hogy az ügyfeleik milyen struktúrákat hoznak létre. AML standardok rendben vannak-e, azután a FATKA joghatás alá tartoznak-e. Meg kell vizsgálni illetve látnunk kell azt, hogy mennyire komplexek a struktúrák, több rétegűek-e, van-e olyan konstrukció, ami aszimmetrikus a pénzmozgás tekintetében, azután a hitelkártyák használata, ezt is vizsgálni kell, az egész vállalati struktúrát. És elvégeztük ezt az elemzést, ennek alapján fogjuk tudni, hogy melyek hatáságok jók, úgymond, de ez nagyon bonyolult dolog, dolog ítélkezni, mert nincs nincsenek nemzetközi szabványok erről, nincsenek jogszabályok sem az agresszív adótervezésről sem. Tehát szigorodnak a szabályok, de mindent óvatosan kell megvizsgálnunk, mérlegelni kell, mm, és meg kell vizsgálni az ügyfelek struktúráit. Köszönöm szépen. Krisztánszán úrhoz lenne még kérdésem, kívánna kiegészíteni? Nem? Brissa úr, vagy más? Jó, akkor Peter Jacek kap szót, a előadónk. Köszönöm, elnök úr. A kérdés a Nordea felé, illetve a leányvállalataival kapcsolatban a due diligence politikára vonatkozik. Val vagyis milyen kapcsolat alakult ki az anyacég és a leányvállalatok között a due diligence politikával kapcsolatban, illetve harmadik országokban, főként kockázatosnak ítélt országokban a bank, például Európában teljes mértékben megbízik ezekben a harmadik országokban lévő leányvállalatokban, vagy sem. És miután az önök belső vizsgálata is rámutatott rámutott a problémákra, de a due diligence terén viszont semmilyen változtatást nem látunk. Ezt hogyan látják önök? Köszönöm a rövid kérdést, tessék. Elderfield úr. Igen. Hogy őszinte legyek, az egyik gyenge pont az volt a múltban, hogy decentralizált megközelítést alkalmaztunk, és ilyen szempontból a standardok leányvállalatról leányvállalatra, üzleti területről üzleti területre nagyon különbözőek voltak. Most pedig egy ilyen csoport, az egész csoportra vonatkozó politikát hoztunk létre, amelyet egységesen alkalmazunk az egész csoportban. Tehát ez a célunk, és a magas kockázatú ügyféleknek definiált szereplők, illetve az offshore struktúrák mindig ilyennek fognak minősülni, és ilyen szempontból az egész bankrendszeren keresztül konzisztensen fogjuk alkalmazni ugyanazokat a megoldásokat. Vagyis fontos a compliance, a megfelelés, és sokkal szigorúbb elemzésnek fogjuk alávetni az ilyen struktúrákat, ügyfeleket, globális megközelítést alkalmazva úgy gondoljuk, hogy sokkal hatékonyabb lesz a megoldás is. Még ez nem teljes mértékben valósult meg, még dolgozunk rajta. Azt hiszem, hogy hosszú idő szükséges ehhez. Én 15 éven keresztül szupervájzorként dolgoztam, és láttam, hogy más bankokban is ez milyen lassan működik, de egy konzisztens globális megközelítés a megoldás, és ezen dolgozunk jelenleg. Vielen Dank. Köszönöm szépen. További válaszok. Tessék. Jó, akkor a néppárt részéről Darius Rozátinak adok most szót. Köszönöm szépen, és megint köszönöm szépen a meghívott vendégeknek is az érdekes felszólalásukat, az, hogy betekinthetünk a Nordea belügyeibe. Néhány kérdésem lenne. Az első, Krisztánszen úrhoz. Én úgy értem a dolgot, hogy az ő üzenetének lényege az volt, hogy a bankok aktív szereplése nélkül nem jöhettek volna létre ezek a vitatott konstrukciók. Mit lehet ezzel tenni? Több jogszabályra van szükség a bankokkal kapcsolatban? Kívülről kell rájuk kényszeríteni, vagy pedig a bankok tevékenységét inkább úgy kell alakítani, hogy ne ösztönözzük őket arra, hogy az offshore konstrukcióban részt vegyenek. Szerint Ön szerint milyen megközelítés a helyes európai szintről, vagy az európai jogalkotó részéről? Elderfield úrhoz a következő kérdésem lenne. Mit gondol ön az európai fatkáról? Ezzel kapcsolatban egy specifikus kérdésem lenne. A Nordea esetében Miért a luxemburgi bankban történtek ezek a kétes ügyletek? Miért ott összpontosult ez a fajta tevékenység, ez a fajta üzleti tevékenység? Ez azért volt, mert a luxemburgi adórendszer, vagy a bankokra vonatkozó szabályok specifikusan ezt létre, vagy ezt, ezt megengedték? Erről van szó? Köszönöm szépen, Razati úr. Krisztensen úr. Köszönöm szépen. Ha a szabályozásról beszélünk, akkor önök ennek szak, jobban szakértői, mint én, újságíróként. Annyit tudok csak mondani, hogy jó gondolat a bankok vizsgálata, hogy mit, hogyan lehetne jobban csinálni, hogy rájuk irányuljon a figyelem, mert azért ennek van hatása a belső gyakorlatokra, az agresszív adó elkerülési struktúrák ennek eredményeképpen komplex adóelkerülési struktúrákká váltak, tehát ez negatív hatás. És nagyon nem igaz az, hogy nem a bankok felelőssége az, hogy hogyan és milyen adatokat és kikkel cserélnek ki. Nagyon is felelősök ezért. De Dániában volt egy eh, együttműködés a panamai kormányjal, hogy adatot cserélnek, csak éppen eh, semmi nem történt ezen kereten belül. A Dán adóhatóságok semmilyen használható adathoz nem jutottak hozzá, tehát erre nemzetközi normákat kéne előírni, hogy milyen kötelessége van egy eh, Panama típusú államnak az adatszolgáltatás terén. Igen, a nemzetközi jogalkotás zajlik, de most hallgassuk meg Elderfield urat konkrét kérdést adott válasz érdekében. Az első kérdésre, hogy a FATKA Európában hogyan működik, Európa közös OECD normákat alkalmaz, jelentéstételi normákat, hogy egy hatékonyabb megközelítésnek mik a pillérei. EML CLS végrehajtása, vagyis tudni kell, hogy ki az ügyfél, tudni kell, hogy honnan jönnek a pénzek, és ezt meg kell osztani az adóhatósággal. A CLS keret ugye erre tesz javaslatot, és az OECD normák is segítik ezt. hogy miért Luxemburg PC-ződött ki. Luxemburg a, a tőke management világ központja, és nyilván a, a problémás ügyek is itt koncentrálódnak, és Nordal csak egy a Luxemburgban működő sok-sok bank közül. Risze úr, Rozáti úr elmondta azt, hogy a szabályozás és a felülről lefelé irányuló szabályozás szükséges. Igen, szerintünk is, de van bőven szabályozás. Itt a, a vizsgálódások azt mutatták, hogy a szabályozás mellett nyomásgyakorlásra is szükség van felülről lefele, hogy minden érintett ezeket a szabályokat be is tartsa. Az újságírók most rávilágítottak visszásságukra, ez egyfajta nyomást jelent minden pénzintézetre. Jó lenne, hogyha ez ne csak, nem csak az újságíróktól jönne, hanem felülről is. Ez ilyen jellegű nyomás. Luxemburg kapcsán még lesz bőven, és külön meghallgatásunk is. Luxemburg tényleg nagyon speciális eset, de jó, hogy ez itt is elhangzott. Következő felszólalunk Emmanuel Morel, parancsoljon Merci, monsieur le président. Euh, Köszönöm szépen. Három kérdésem lenne. Az első Luxemburgra vonatkozik. És a Nordea Bankhoz eh, fordulok. Önök eh, ugyan eh, északi országokban a legaktívabbak, de azért a private bankingen keresztül Szingapur, Svájc és Luxemburg központokkal is rendelkeznek. Vajon ezeket a tevékenységeket, és ez nagyon érdekes kérdés, legtöbbször ugye telefonon vagy akár e-mailben is meg lehetne oldani, mégiscsak pont Luxemburgban összpontosították. Tudom, hogy nagyon szép kis turisztikai város ez a Luxemburg, de azért mégiscsak eh, ez miért alakult így? Önök utalnak arra is, hogy Luxemburgban ugye a bankoknak nincsen olyan kötelezettsége, hogy a hatóságokat bármilyen kétes ügyletről értesítsék. Miért nem egy másik országot választottak? És ha lehetne másik országot választani, akkor mit választottak volna? Vannak olyan információk, amelyekről mi nem igazán tudunk itt európai parlamenti képviselőként, ezekben a fiskális vagy ilyen adó montázsokkal kapcsolatban. Arról van szó, hogy mely az az adóztatási szint, amelytől kezdve effektív, tehát tényleges adózási szintről beszélek, amelyről től kezdve megéri offshore öm, megoldásokhoz nyúlni. Ez azért is érdekes, mert a jövőben esetleg ilyen kérdésekben is az Európai Unió jogalkotó lehet. És aztán van egy másik kérdésem. A vállalati adóztatás nulla százalékos adókulcsal, ugye innentől kezdve csak adóparadicsomokról beszélhetünk. Vannak olyan tagállamok, amelyek azt mondják, hogy önmagában attól még nem adóparadicsom egy ország, hogy zéró a vállalati adóz, adó szintje. Köszönöm szépen. Ez a delegált jogi aktus már visszautasításra került minősített többséggel. A nulla százalékos ráta Európában nem bevett, általában magasabb, 12,5 százalékos szokott lenni ez az arány. Ki kíván válaszolni? Tessék, Elderfield úr. Köszönöm. Nem vagyok a legnagyobb szakértője a vállalkozási adónak, de az adó paradicsom kérdésében el tudom mondani, hogy az általában uralkodó adó kulcsok összefüggenek az adócsalás, adóelkerülés volumenével, az OECD is kimondja ezt, de erről nekik jobb adataik vannak, mint nekem. Ami, ami a működés helyszínét illeti, a bankok általában hálózatban működnek, Szingapur, Svájc, Luxemburg, szinte minden banknak ad külön lerakatot, biztosít helyszínt, hogy a nemzetközi tevékenységeknek milyen hozama. Hát a múltban Luxemburgban nem volt EML típusú bankadó. Amióta megszületett a pénzmosásról szóló irányelv, ez változott, és elismerünk az érmel kapcsán hiányosságokat, és ezek súlyos bajok voltak, de a belső vizsgálat elindult, eredményekre vezetett, és próbáljuk ezeket a jövőben elkerülni. Annyit mondanék még el, elnök úr, hogy a mi csoportunk EML politikája és a KYC normái ugyanazok Luxemburgban, mint az északi államokban. E tekintetben nincs különbség a normákban. A vállalkozási adó kulcs persze nyilván más, de ennek nincs hatása arra, hogy milyen normákat érvényesítünk, független ez az adókulcsoktól. És a belső vizsgálat kiderítette, hogy nincs annak jele nyoma, hogy a Nordea Bank a Mossack Fonseca megállapodás kötött volna bármilyen megállapodást, a kapcsolat közvetett volt. Először? Köszönöm, elnök úr. Szerintem, amik eltérőek az adórendszerek, most akár egy országon belül, akár országok között, mindig vonzó lesz megkerülni ezeket a rendszereket. És hát nyilván nem lesz soha ugyanolyan adórendszer az egész világon. Ha ezt elmondtuk, akkor szerintem végül is miről is beszélünk, adó kikerülésről, agresszív adó tervezésről, adóoptimalizálásról. De hogyan definiáljuk ezeket a ezt a hármat. Mindig változnak a dolgok, mindig új struktúrák jönnek létre a globalizált világban, új módon zajlanak a dolgok, és nyilván az adó csalás az tilos, tanácsadók sem adhatnak ilyen irányú tanácsot az ügyfeleknek, viszont az agresszív adótervezést már sokkal bonyolultabb definiálni. Hát igen, Luxemburg és Írország játszanak itt különösen nagy szerepet. Ha megnézzük a nagy vállalatok forgalmát, ami, hogy mennyit, mekkora részét adózzák le ebben a két kis országban, az Apple esetében, illetve az Amazon esetében, ugye Luxemburgban folyik vizsgálat, és most a bizottság azt akarja, hogy csak mindig az adott országban keletkezett, vagy folytatott tevékenységből keletkezett nyerességet lehessen ezekben az országban leadózni. Erre törekszik az Európai Unió. Az ECR képviseletében Pico Uonen Verna alelnököt hallgatjuk meg. Köszönöm szépen! Egy kérdésem lenne Elderfield úrhoz, a Nordea Bank képviselőjéhez. Az EU ország jelentéseiben azt olvashatjuk, hogy bankokkal kapcsolatban, hogy 2015-ben a Nordea banknál 2000-en dolgoztak Luxemburgban, és ez a számunkatás a számadaton nőtt. Ön azt mondta, hogy Menny szigetén is tevékenykednek, és a Luxik során kiderült, hogy több száz számlájuk volt Panamában, illetve a Virgin szigeteken. Itt az önök anyagában azt olvasom, hogy önök szerint javult a helyzet. A kérdésem a következő. Hogy lehet egyáltalán egy skandináv hogy egy skandináv banknak több ezer munkatársa van szüksége Luxemburgban. És közben az is, azon is gondolkozom, hogy hogyan néz ki a helyzet a Nordea általános felelősségével, hiszen a jogkövetés nem csak azt jelenti, hogy legyen a bankban egy jogi osztály, hanem a jogszabályok, előírások betartását jelenti ez, és azt is jelenti, hogy az ügyfelek megbízhassanak bennünk biztonságos társadalmi felelősséget felvállaló vállalkozásnak tartsanak minket. A eh, Panama iratok kapcsán botrány nyilvánvalóvá tette azt, hogy ez nem így van. A Nordea legalábbis Finnországban elég aktív a társadalmi vitákban, és nagyjából követhetjük, hogy mennyire sikeresen tevékenykedik, összhangban a finn gazdaság tevékenységével, nyilván összefügg a bank tevékenysége. Köszönöm szépen. Az elsősorban a bankokhoz szólt, amit ön elmondott, Elderfield úr. Parancsoljon. Az utolsó felvetésével kapcsolatban szeretném megemlíteni, amit az első hozzászólásában elmondtam. Mi elvárjuk azt, hogy a bankok a saját magunk számára, illetve a szabályozó ügyfelek által megkívánt nagyon magas sztenderdeket betartsuk. Azt gondolom, hogy minket annak alapján lehet megítélni, hogy hajlandók vagyunk-e kivizsgálni ilyen ügyeket, és elfogadjuk a kritikát, saját magunk is bíráljuk a teljesítményünket. Itt ma ezt is ezt tesszük. Az AML standardeket, a compliance standardeket be kell tartatni, és tudjuk, hogy hibáztunk, de javítani akarjuk a munkát, sokkal jobban fogunk eh, ezen szempontok alapján működni. Eh, hát, hogy Luxemburgban miért eh, van ilyen sok munkatársunk, a vizsgálatok óta jelentősen csökkent ez a szám, és hát nyilvánvalóan szükség van munkatársakra, például Luxemburgban pont az álmel ellenőrzésekhez. Kiegészíteném ezt még ezzel, ugye több kérdésből azt csengett ki, hogy kérdezték a kollégák, hogy mi olyan vonzó Luxemburgban. Német szempontból tudok erre válaszolni. Ugye meddig tartott az, amíg a tőkenyereség adót és a kötelező bejelentési kötelezettséget Európa elfogadta? Nagyon sok olyan pénz folyt Luxemburgban, ami bőven megfelel a fekete pénz vagy illegális pénz kritériumnak. Köszönöm szépen. Májtó Ruiz asszony következik az ALDE képviselő. Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne és egy megjegyzésem. Önök nem az egyetlenek. Láthattuk a GAFIN belül is, hogy milyen közvetítők segítették egyrésztről az adóparadicsomokat, másrésztről pedig a tagállamokat, és hát ennek nem nulla volt az összege. Ezzel kapcsolatban a Casablanca című film jut az eszembe. Abban van egy olyan pillanat, amikor az illegális pénzt átküldik, és azt mondják, hogy hát ennyi pénzt játszanak itt el ebben a kaszinóban, illegálisan. Nos, hát ezek az etikai kódexeknél vajon előre lehetne lépni akkor, hogyha pénzügyi intézeteket és bankokat eltiltanánk attól, hogy az úgynevezett nem kooperatív államokkal együttműködés folytassanak, és hatékonyabb lenne önök szerint az, hogyha ezek a normák, ezek a belső szabályrendszerek az Európai Központi Bank finanszírozásán keresztül nem valósulhatnának meg? Köszönöm szépen. Ki fog válaszolni? Ez egy olyan kérdés, ami messzebbre vezet, mint az eddigiek. Szerintem Erdelfield úr is szeretne válaszolni. Én, mint újságíró, erre a kérdésre nekem nincs válaszom. Erdelfield úr. vannak nagyon súlyos szankciók, és ezek egyre súlyosabbakká váltak. Itt ez, tegyük tisztába ezt a kérdést, ez nem önszabályozási téma, a pénzmosás elleni területen négy igazgatónk működik, és őszintén eh, szólva a minimális eh, követelményeknek még nem feleltük meg, amit a szabályozóhatóság elvált tőlünk, dolgozunk ezen, és most próbálunk magasabb sztenderdeket eh, kidolgozni. Ugye van az AML, azután vannak a, a Corporate Reporting Standards, a CRS. hát itt van az agresszív um, adótervezés, amire nem terjednek ki az AML um, szabályok, um, a pénzmosás elleni uh, szabályok. A korábbi, az előző panelben is kiderült, hogy azért itt vita van, hogy mi az adókikerülés, illetve hol van a határa a, a legális, illetve az illegális adó elkerülés, kikerülés, kiátszás között. Vannak saját szabályaink ezen a területen, ez nagyon nehéz terület. Megpróbáljuk feltárni a vállalati struktúrákat, a, még messzebb akarunk menni, mint amit a FATKA és az AML előírnak. Ederfield úr, hogyha ezt kiegészíthetem valamivel, Kofort társadalmi kérdésére ön azt mondta, hogy nemzetközi kritériumokra lenne szükség az agresszív adótervezés kapcsán. Mi, mi lehetne ebbe, vagy kellene, hogy ebbe benne legyen? Hát elnök úr, néhány dologra gondolhatunk, például az OECD definíciója, de ezt még sehol nem foglalták törvénybe. Amit mi szeretnénk, az az, hogy jobban átlássuk a a struktúrákat, az egymásra rakodó rétegeket, hogy van-e szimetria az adó fizetésekben vállalati struktúra, mi ennek a lényege, mi miért engedő a vállalati struktúra szubstanciájának? Az elég az, hogy van egy igazgató tanács, akik három hete tanácskoznak, vagy vannak aztán olyan nehéz kérdések, hogy mondjuk az igazgató más ezer helyen is igazgató-e, és az ha igen, akkor ez elfogadható-e. Ez egy olyan terület, ahol küzdöttünk sokáig, hogy meghatározunk, mi ez a corporate substance, a vállalati struktúra, de megpróbáljuk ezt a lehető legjobb tudásunk szerint megítélni és feltárni. Köszönöm. A Muszek Fonszekánál egy munkatárs ezer céget gondozott, úgymond. A GUE képviseletében Matt Kassi következik. Köszönöm, elnök úr. A Nordeához intézett kérdésekkel kapcsolatban nagyon sok kritika is megfogalmazódott a belső vizsgálattal kapcsolatban, miután a Panama akták ügyek kapcsán a KPMG, az átláthatatlanság, a titkos ügyek árnyéka vetült ránk. A Nordea belső vizsgálatából az derült ki, hogy itt valójában a Mossack Fonseca és a Panama aktában érintett offshore struktúrák közötti kapcsolat több száz Nordea ügyfélre terjed ki, és itt potenciális adó elkerülés ügyei merülnek fel. Szeretnénk azt látni, hogy ezzel kapcsolatban mi történt. Ugye itt 400 ügyférről volt szó, akikről korábban még nem folytattak vizsgálatot, és azt is szeretnénk látni, hogy a teljes tőké belül hány százalékot tesznek ki ezek az ügyfelek a Nordea forgalmában és jelenleg milyen offshore struktúrákkal dolgoznak együtt, vagy nem dolgoznak együtt, vannak-e olyan kifejezett joghatóságok, illetve mm, közvetítő ügyvédi társaságok, akik még mindig részt vesznek ezekben az ügyletekben. Köszönöm szépen. A Nordeának szólt ez a kérdés, különösen a Moszek Fonszekára, illetve a számakra vonatkozó, és Moszek Fonseca is csak egy szimbólum ennek az egész történetnek. A kollégámat is megkérem majd, hogy a belső vizsgálatról számoljon be, és hogy ezt milyen szigorúan végeztük el. Jelen pillanatban annyit tudok mondani, hogy néhány ilyen konklúzió tényleg nagyon kemény volt a bankra nézve, beleértve azt, hogy, hogy milyen megközelítésünk legyen az EML-lel kapcsolatban. És itt kontextusba helyezve, a Nordának 11 millió ügyfele van, a luxemburgi részlegnek 8000, és 560-an ezek közül rendelkeznek a bizonyos offshore elemekkel, a Mossack Fonseca, Panama ügy kapcsán, ezt így eh, tártuk eh, fel. Időközben a vizsgálat során szigorítottuk az AML standardokat, és végigmentünk még egyszer az ügyfeleken. Most már az adó szemüvegen keresztül vizsgáltuk a vállalati struktúrákat. Még mindig dolgozunk ezen, ezt el kell ismerni, nem értünk a dolog végére, de nagyon keményen, szigorúan végezzük ezt. Köszönöm szépen! két megjegyzésem lenne. Először is, hogy mire terjed ki a vizsgálat. Alapvetően abból a megfontolásból indultunk ki, hogy vajon egyszerre vizsgáljuk az összes offshore struktúrát, vagy pedig inkább koncentráljunk a, csak a Panamával, panamai iratokkal összefüggő esetekre. Ez utóbbi mellett eh, döntöttünk, tehát a Mossack Fonszekával, Panamához kapcsolható offshore struktúrákat vizsgáltuk csak, mert nem akartunk egy olyan vizsgálatot, ami nagyon hosszú ideig elhúzódna ezért egy nagyon szigorú határidőt tűztünk ki magunknak, és azt mondtuk, hogy minden egyes olyan offshore struktúrát és tényleges tulajdonost, akik ezek mögötti struktúrák mögött állnak, ki fogjuk vizsgálni, meg fogjuk vizsgálni. És egy KYC file, vagy dossziéban száz, akár száz ezer oldalasak voltak ezek a Know Your Customer dossziék, persze az évek alatt halmozódott fel. A Nordea ügyfeleiről ugye voltak dokumentumok, az offshore konstrukció célja, megnéztük, hogy ezekben a struktúrákban feltüntetett tranzakciók összhangban voltak-e az üzleti célokkal, amit akkor adtak meg, amikor létrehozták az offshore struktúrát. Hát mintegy 25 compliance officer munkatárs dolgozott 5 hónapon keresztül ezeken a dossziékon, gyakorlatilag éjjel-nappal dolgoztak. És azután még azt is szeretném elmondani, hogy a második szakasza is volt a, és lesz a vizsgálatnak. Minden egyes luxemburgi struktúrát is átvilágítunk, az AML szempontjából. És az tej összes vagyon az ilyen offshore struktúrákban 2%-a a Luxemburgban kezelt vagyonnak, vagy eszközállománynak, ez kb. 200 millió euró, és a Nordeánál mintegy 300 milliárd a teljes eszközállomány. Köszönöm szépen, <clears throat> hogy tisztázták ezeket az aspektusokat. A Nordea még nem adott le nekünk írásos anyagot, ha amit most hallottunk írásban is megkaphatnánk, az nagy, nagyszerű segítség lenne. Most a zöldek részéről Heidi Hautalát szólítom. Köszönöm szépen, elnök úr. Mi itt jogalkotók vagyunk, de azért egy személyes megjegyzést is engedjenek meg. Az édesapám a Nordeánál volt 25 éven át bankár, és én a Nordával nőttem föl, és tavaly ősszel szakítottam a Nordával, amiatt, amit meg kellett tudnunk róla. Ennek kapcsán szeretném megkérdezni, hogy a botrányok kapcsán rajtam kívül hány ügyfelet vesztettek el a 11 millióból? Ön beszélt a reputational damage, a jó hírnév kockázatról. Ennek mekkora hatása volt ügyfélszám tekintetében. Sajnálatosnak tartom, hogy az írásos kérdéseinket nem válaszolta meg a Nordea. Ezekre várjuk a gyors választ továbbra is. Szeretném továbbá tudni, hogy a további bejelentett vizsgálatok tekintetében mikor kívánják kivizsgálni és az eredményeket arról publikálni, hogy a svájci fiók és az Isle of Man szigeti fióknál voltak-e rendellenességek. Továbbá a belső jelentés nagyon szűkkörűen határozza meg a felülősök körét. Miért nem lehet kimondani, hogy itt rendszer szintű, bankszintű kockázatok is vannak, nem csak egyes emberek visszaéléseiről volt szó. Azt vártam volna, hogy például eh, eh, előttünk pedig egy magasabb szintű vezető jelenik meg, mint az igen tisztelt eh, képviselő. Én az igazgató tanács tagját vagy vezetőjét vártam volna ide. Több kolléga, Kofudú különösen tett föl olyan kérdést, amit én is megkérdeznék, hogy más vállalati szolgáltatók másikkal való összehasonlításban, itt most ne csak a Mossack Fonszekáról beszéljünk, hanem számos egyéb ilyen offshore szolgáltató van. Velük milyen a Nordea kapcsolata? Köszönjük szépen. Ezek azt hiszem jogos kérdések. Tessék, ki válaszol, Ekvel úr? Igen. Sajnálatos azt hallani, hogy a képviselőasszony szakított a Nordeával. szomorúak vagyunk emiatt. Azt hiszem már elmondtuk, hogy nincs annál fontosabb, mint hogy a compliance mechanizmus jól működjön, és hogy az ügyfeleink elégedettek legyenek, ez a legfontosabb számunkra. A nettó számok mutatják, hogy a bank nak nőtt az ügyfélköre a botrányosnak minősített események óta, tehát nem hogy vesztettünk volna ügyfeleket, hanem azóta szaporodtak az ügyfeleink, főleg a vállalkozások. Ami a svájci fiókot illeti, a Svájcra is kiterjedtek a belső vizsgálataink, és ennek a következtetései benne vannak a jelentésünkben. A Menszigeti fiókot bezártuk 2010-ben. Elderfield úr, tisztelt parlamenti képviselők, elnök úr, ami a többi ilyen szolgáltatót illeti, mi a due diligence ö, fogalmát követjük. Továbbra is azt szeretném mondani, hogy, hogy nem azt akarjuk mondani, hogy a mi bankunk jó, és ezek a szolgáltatók rosszak, hanem azt kell vizsgálni minden ilyen esetben, hogy megfelelnek-e bizonyos minőségi, biztonsági követelményeknek, vagy sem a legfelsőbb vezetőségben levontuk a felelősségre vonatkozó konzekvenciákat, és nagyon komolyan veszük most a compliance elvét. Korábban is elhangzott, jelenlegi fő igazgatónk, elnökünk különösen hangsúlyozza a compliance szükségességét, főleg nagy beruházások kapcsán, Korábban néhány száz emberünk dolgozott az EML rendszerben, most több ezer világszerte. Normáinkat teljesen összhangba hoztuk az EML-lel, sokkal jobb az információ kezelésünk, a tranzakció monitoring, tehát nagyon komoly lépéseket tettünk, hogy jobban érvényesüljenek ezek a normák a bankunknál. Köszönjük. Az imidzsveszteség azt hiszem azért bekövetkezett Észak-Európában, lehet, hogy máshol kevésbé érzékelték az ügyfelekhez, de Észak-Európában nagyon is. Igen, köszönöm a szót. Eldefér úr már kifejtette azt, amiért én személy szerint felelős vagyok. A belső szankciók vonatkozásában tény, hogy a bank saját luxemburgi fiókjával szemben szigorúan eljárt, ezt a jelentésünkben mi is elismerjük. A vizsgálatunk kimutatta, hogy azonban az, hogy ez egyáltalán megtörténhetett, abban sok legfelsőbb vezető is felelős. Christensen, aztán Elderson úr én a, még egy előbbi kérdésre akarnék válaszolni, hogy az offshore business milyen jelentőségű. Más bankoktól is azt mondják, hogy ö, hogy ezzel sok a kockázat. Én akkor, mint újságíró, hogy kérdezem meg, hogy miért ö, folytatják továbbra is az offshore üzletágok önnek? Ők egy szóval nem mondták, hogy az offshore-t bezárják, csak azt hangsúlyozzák, hogy ez az összbizniszüknek egy nem olyan nagy része. Elnök, Lisze úr talán először. Köszönöm szépen. Ez csak azt akartam már hozzáfűzni, hogy kint vannak már ezek a jelentések, és persze értem azt, hogy esetleg a parlamenti képviselőknek nincsen ideje, vagy a, nem akarják elolvasni ezeket, de elég rövidek egyébként és minden, ami szerintünk fontos, az ezekben szerepel, tehát ezt mindenkit arra ösztönöznék, hogy olvassa el a jelentéseket. És de akkor meg kéne kaptunk nem? Hautala asszony ezt már szóvá tette. Elderfield úr még egyszer. Kívánna reagálni, Christensen úr? Quickly, Mr.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 Lisa úr, akart még kiegészítést tenni? Oké. Okay. Good. Uh, then... Jó. Akkor Ola Ludvigszont szólítom. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy eljöttek hozzánk. Lehet, hogy valamit ismétlődik majd a kérdésemben, már elhangzott, de nagyon foglalkoztat az, hogy a Panama dokumentumok kapcsán az hangzott el, hogy a maszakával, maszak maszakával csak alkalmi volt az együttműködés, és már 2009-ben lezárt fejezetnek volt tekinthető. De 2010-ből is vannak adataink, arról, hogy a Maszak Fanszaka jó hangulatban tárgyal önökkel, és a jövőbeli együttműködésről egyeztetnek, főleg a luxemburgi fiókkal, és továbbra is érdekük fűződik az együttműködéshez, főleg a nagy, a gazdag ügyfelek köre vonatkozásában. Tehát a panamai postafiók, cégek ugye korán sem zárult le akkor már, és akkor még nem beszéltünk a máltai adókedvezményekről, ahol 5%-osak az adó, és párhuzamosan Panamával nagyon komolyan fejlesztették a máltai üzletágat is, sőt, ott is megjelentek új svéd cégek, posta fiók cégei, a svéd TV tárt föl ilyen eseteket. Mégpedig százas nagyságrendben. Tehát szeretném önöktől világosan végre hallani, hogy a follow-up során kizárták-e, kizárható-e ez, hogy a jövőben is legyenek ilyen ügyletek, és direkt módon szeretném hallani önöktől, hogy tényleg a múlt a postafiók cégek, vagy vannak-e még ilyenek? nyílt, illetve hát nyílt kapukat dönget a kérdés, mert tudjuk, hogy vannak, csak szeretném önöktől hallani. És ha pedig igen, akkor milyen hatása volt az önök belső vizsgálatának, az intézkedések mennyire komolyak, és miért kéne önöknek elhinnünk, hogy minden jobban működik? Tudom, hogy ezek részben titkos információk, de azért a kérdésemet feltettem. Rövid választ kérünk. Volt itt jó néhány kérdés. Szerintem korrekt, hogyha kimondjuk, hogy a Panama akták ügye rámutatott arra, hogy 2009-2010 környékén, amikor a bankban az etikai kódexet bevezettük, a bank önkritikus módon járt el, mert nem ö, alkalmazta ezeket a, ezt a magatartási kódexet megfelelőképpen. Másodszorban a Mossack Fonseca ma kívül áll az ügyfélkörünkön, és és a jogi tanácsadók megvizsgálják az összes érvényes konstrukciót. A Nordea a saját finanszírozásában nem hajlandó elfogadni offshore finanszírozást, az Isle of Manről kivonultunk, és más offshore területekről is, tehát ezt megtettük, és úgy gondolom, hogy mindez nagyon nagy felelősséget hárít ránk. Köszönöm. Oké, okay, Jó, köszönjük. Elisza, Köszönöm, elnök úr. Továbbra is hivatkoznék a jelentésünkre, ahol azt írjuk, hogy a, a luxemburgi igazgató tanács vonatkozásában az a benyomásunk, hogy a biznisz stratégiát változtatták ugyan, és történtek lépések, de ezek nem teljes körülök. Köszönöm szépen. Ezt a jelentést gondolom majd megkapjuk, és akkor betekintést nyerünk. Még három spontán kérdésre van időnk. Az előbb Hautala kollégát kihagytam, bocsánat. Még van néhány percünk, hogy a tanulságokat is összefoglaljuk. Most Éva Zsolinak adok szót, és utána Anna Gomesnek, aztán Heidi Hautalának. Um, I want to make... Szeretném, szeretnék egy megjegyzést tenni. Először is. Ön azt mondta, hogy megtanulták a leckét, és megfelelőképpen járnak el ezek után. Mit gondol ön arról, hogyha valakit mondjuk infragrandi lopáson érnek, és azt mondja, hogy hát jobb leszek, és majd tanultam mindebből. Mi történne a büntetőjoggal? Hogyha a Nordea ügyben világosan látszana az, hogy itt mi történt, hogyan vélekedik erről majd a közvélemény. Én azt gondolom, hogy az, hogy megtanultuk a leckét, hát ez önmagában ez nem elég, ez már nem elfogadható számunkra. Mi azt szeretnénk, hogyha szankciók valósulnának meg, hiszen az offshore cégek miatt Norvégia, Finnország, Dánia, Svédország elestek adóbevételektől. Szeretném látni a szankciókat, mert én attól félek, hogy itt megint lefedünk valamilyen történetet, és hogyha bármilyen büntetőjogi vizsgálat indulna, és önök az adócsalók segítőjeként tevékenykednek, akkor bizony felelősei büntetőjogi értelemben is a történteknek. Tehát itt egy hatalmas nagy kérdésről van szó. Az, hogy 200-ról 1000 emberre fel emelik a compliance részlegen dolgozók számát, hát ez nem hiszem, hogy önmagában elég, és nem is hiteles az egész rendszer, hogyha nincsenek szankciók. Nem féltek önök attól, hogy a, az ügyvédi irodájuk majd elveszti a hitelességét? Anna Gómez következik. Szintika Dolló volt egy olyan úriember, aki Hollandiában tevékenykedett, a Victoria Limiteden keresztül Málta és más joghatóságok részvételével. Nos, nem akárkiről van szó, ő egy kongói állampolgár, Angola elnökének lányát vette feleségül, és emellett egyébként Dán állampolgár is, mert az édesanyja Dán volt egy ilyen esetben hogyan vonat, tehát hogyan foglalkoznak ezzel a személlyel, mint hogyha egy átlagos Dán állampolgár lenne, vagy egy politikailag exponált személyiségként tekintenek rá. Hogyan valósul meg vele kapcsolatban a due diligence? Önök azt jónak tartanák, hogyha a PEPSZ-ekkel kapcsolatban lenne egy hivatalos lista, például Ukrajna ezt megtette, egy ilyen listát felállított, önök alkalmazzák-e vajon ezt a listát, vagy sem? És végül pedig, mit tesznek akkor, ha nem találnak offshore tevékenységeket, hanem onshore tevékenységek Európán belül valósulnak meg, de ugyanilyen kétesek. Köszönöm, Heidi, köszönöm szépen. Először is a Nordeával kapcsolatban. Vajon kivizsgálták-e már a svájci öm, fióknak a tevékenységét, igen vagy nem, és aztán Mannheimének tennék fel egy kérdést, nagyon örülök annak, hogy itt van, de miután ön már utalta arra, hogy ö, nagy botrányok, korrupciós ügyek felgöngyölítésénél hasonló megközelítést talált-e vagy sem a Nordeában történtekkel? Hogyan lehet tehát a jó északi mm, jogkövetés, transzparencia, megfelelés gyakorlatához visszatérni? Köszönöm, most lezárjuk a kérdezők listáját. A válaszok előtt hogy mondjam el, hogy a Transparency International listájára rákerültek az én kérdéseim is. Ugye a Transparency Dánia, Svédország, Finnország, Norvégia tette az érre a legkevésbé korrupt országok, utána jön Szingapúr, és utána Hollandia. Azaz eh, akkor nagy eh, a lesz nagy az arcvesztés, hogyha ezeket a standardokat nem fogják majd betartani. Most hallgassuk meg a válaszokat. Ahogyan a bevezetőmmel is mondtam, Elderfield úr beszél. A skandináv bankén tudjuk és elismerik, hogy voltak hiányosságok, követtünk el hibákat. Egyetértünk most szerintem abban is, hogy elszámoltathatóságra szükség van. Én beszéltem szankciókról, a az előbb a ügyvédi meghatalmazás kapcsán elmondtam, hogy a vezetők érintettsége bizonyosodott, ennek lesznek pénzügyi következmények, hogy ez most büntető jogi van egy olyan kis szempont volt, ahol felmerülhet a büntető jogi követelések, de a bankok mit tudnak már csinálni? Levonják a következtetéseket, megpróbálják javítani, a tevékenységüket, a kifogásolt vagy pontokon, vagy ott, ahol hibákat követek el, mi is ezt tesszük. Igen, BEPS screeninget elvégeztük, átvilágítottuk a tevékenységet a BEPS kritériumok alapján, de itt két listára most, szóval most nem tudom, melyiket használtuk. Ez egy a PEPS, BEPS alapján magasabb szintű due diligence-re, még nagyobb megfelelő vigyázatosságra van szükség. Ezt a, ezeket a vizsgálatokat magunk vizsgáztuk, és persze a gyanús ügyleteket jelentjük a hatóságoknak. A Svájc-szal kapcsolatos kérdésre a kollégám válaszol. A svájci fiók része volt ennek a belső vizsgálatnak, rá is kiterjedt a belső vizsgálat. És még röviden, 2009-ben azt mondtuk, hogy megszüntettük a Mossack Fonszekával a kapcsolatot, ezt hangzott el, ez, ez félreértés volt, csak az etikai kódexről beszéltünk, de azt nem mondtuk, hogy megszüntettük a kapcsolatot a Moszak Fonszekával. Risse úr, köszönöm. Mind a két kérdésre talán egyszerre tudok válaszolni egy gondolattal. Szerencsések vagyunk itt az európai közösségben, hogy jól működő jogrendszereink vannak. A pénzügyi eh, ágazatban is megvannak a hatóságok, szabályok, szabályozó hatóságok, de, és a ügyészségek is jól működnek a eh, büntetőügyek területén. A eh, teljesetben az ügyészség lépett, és tudjuk, hogy a Panama ügyben is vizsgálják a hatóságok ezt a kérdést. Tehát én személy szerint meg vagyok győződve arról, hogy a fontos szabályozó hatóságok radarján ott vannak ezek az ügyek, és vizsgálják ezeket. Úgy érezzük, hogy mi is igen is hozzájárulunk a transzparenciához, és hozzájárulunk ahhoz, hogy ezek a cégek, a Nordia is, és a e, Telia is, ha már elhangzott a, a neve, e, a belső ellenőrzési rendszerüket erősítsék, javítsák e, ezen a nagyon, egyébként is nagyon komolyan szabályozott területen. Vannak hasonlóságok, vannak különbségek is, de hasonlóságok is. A legnyilvánvalóbb hasonlóság az, hogy a legfelső szintű vezetők mit kommunikálnak. Lehet, hogy a szervezeten belül nem más a véleményük, de más, ahogyan ezt kifejezik, kifejezésre jutatják és megpróbálnak egy más vállalati kultúrát kialakítani, eh, ami teljesen más lesz, mint amit feltártak a külső és a belső vizsgálatok, amelyeket elvégeztünk eh, tavaly nyáron. Nem tudom, Andreas, hogy szeretsz -e eh, hozzátennél ehhez valamit? Igen, hogy vannak különbségek és hasonlóságok, ez is igaz, és az integritás, ez is kulcsfontosságú minden helyzetben, amit vizsgáltunk, azt tapasztaltuk, hogy pont ez hiányzott az integritás, és nem volt persze kielégítő ellenőrzés sem és így jött létre egy ilyen szisztematikus hiba sorozat, nem csak az egyének hibája miatt. Tehát nyilván igen, vannak hasonlóságok a, a mintákban a, a két ügy között. A mi vizsgálatunk rávilágított arra, hogy azok a vállalatok, akiket így vizsgáltak, és akikről a média tudósított, azok sokszor nagyon jó vállalatok, modellek is lehetnek mások számára, hogyha a média valakire így mondjuk rászáll egy cégre, az annak van sok pozitív hatása, azok a cégek javulnak. Köszönöm. Sok kérdésről beszéltünk nem minden válasz volt teljesen kielégítő, írásban is kapunk majd válaszokat, és tovább is rajta vagyunk az ügyön. Ma a ülést le kell zárnunk. Nem minden meghívott jött el. A titkárság Attól itt van a e, tájékoztatás, hogy a svéd e, banki, bankfelügyeleti hatóság lemondta, vagy nem jöttek el, és e, Sven Gigold szeretne még valamit mondani egy percben. Egy percet van, Sven. Egy perc teljesen elég, köszönöm. Csak egyszerűen azt szeretném elmondani, hogy jelenleg ott tartunk a vizsgálatunk során, hogy szinte szisztematikus obstruálást látunk, tapasztalunk, és ezt nem szabad elfogadnunk. Itt szinte csak a régi dokumentumok vannak meg, és az új dokumentumokat ott kitörlik, kitörlenek bizonyos részeket. Nem kaptunk meg írásos válaszokat a kérdéseinkre, pedig erre jogunk van megjelentek itt olyan cégek, amelyek azt mondják, hogy ők részt vesznek, együttműködnek, de nem azok, akik az igazi felelősök, hanem azok jönnek el, akik ma már a nagy takarítást végzik. A fel, igazi felelősöket is meg kell találni. Mártán volt egy találkozó, és még sose lát, tapasztaltam olyat, hogy nemzeti parlamenti képviselők eh, nem reagálnak. Nem tudjuk elfogadni, hogy máltai szereplők nem fogadják el a meghívásunkat. És végül eh, keményítenünk kell a, a tónust, a hangvételt, és biztosítani kell, hogy minden partner teleget eh, tegyen a meghívásunknak, és amihez jogunk van, azt megkapjuk tőlük. Köszönöm. Az utolsó koordinátorülésen is beszéltünk erről. A máltai látogatás még előttünk áll. A máltai hatóságok aktívak, és hát majd a máltai képviselők is segítenek nekünk megszervezni ezt a találkozót. Ma megy az utolsó tényfeltáró küldöttség Londonba. Köszönöm a fegyelmezett munkát, az elnök kedvesen megköszöni a tolmácsok munkáját, és köszönöm mindenkinek az érdekes hozzászólásokat. Hivatalosan is lezárom a mai meghallgatást. Március 16-án hétfőn lesz a következő következő meghallgatásunk itt Brüsszelben. Köszönöm.